Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm az LKB elnökét, Mário Drági urat. A menetelés párbeszéd megkezdése előtt el kell azonban fogadjuk a napi rendet még. Köszönöm, hogy eljöttek. Röviden beszámolnék a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról, melyek a, a banki csomag trilógushoz kapcsolódnak a VRDS szabályozásban. A második triológus szeptember 1-én tartották, a moratóriumot fogjuk megbeszélni, a MREL jelentéskészítési és tájékoztatási rendszerét, a, MREL kapcsolatos megbeszélésnek alapja a bizottság szolgálatok által készített non-paper dokumentum volt, és egy opciós dokumentumot is kizett a bizottság a következő jövőbeli viták előkészítésére. A tanács bizottság megállapodtak, hogy, hogy a parlament új 32 A cikke által felvetett kérdéseket megvitatják, technikai munka pedig folyik, ezeket elfogadták, és a, szakmai mandátumot meghosszabbították az SMR rendelet kérdésben. A CRR 2 és CRD 5 háromadó megbeszélésben szeptember 12-én volt Strasbourgban egy ülés, a leverage rétiót meg, arány megbeszéltük, és a makroprudenciális keretet átmeneti megállapodás született a egyes napi rendi kérdések kiválasztott pontjaiból. Ugyanakkor a tárgyalás folytatódik, mert a triológus, amelynek dátuma szeptember 27-e. Most meg üdvözlöm ismét Mário Drágit, aki a harmadik monetáris dialógus vendégeként, ezért részben a harmadik dialógus vendégeként van körünkben, mint tudják. Ez a monetáris párbeszéd dialógus a tanács ülés után került megszerzésre, mely megerősítette a júniusi álláspontokat az LKB vonatkozásában, iránymutatásokat fogadtak el a kamatlábak ügyében, és a az eszközvásárlási program kivezetésének előkészítéséről is, valamint a befektetési politika tekintetében is, megfelelő monetáris akkomodáció tekintetében is döntések születtek. Én ezeket üdvözlöm, és üdvözlöm azt is, hogy a központi bank kommunikáció is megszületett a nem standard monetáris politikai eszközök tekintetében az EKB-e kommunikér révén jó meghallgatása talált a piacokon, jól fogadták a piacok, a likviditási és bankhitelezési tevékenység, illetve a kockázatok vonatkozásban született dokumentum is igen fontos, amely a kockázatok figyelemmel kísérését irányozza elő. Negatív feleményeket eddig nem láttunk ebben a körben, és ezek is erősítik azokat a pozitív értékeléseket, amelyek születtek az eredményességet mérve a monetáris politika értékelésében az LKB részéről. Köszönjük, drági úr, mindenki várja a következő döntéseket, és szívesen hallgatjuk meg ezzel kapcsolatban a meglátásait. Köszönöm szépen, elnök úr! Ladies and gentlemen, Köszönöm szépen a meghívást, hölgyeim és uraim. Nagy örömömre szolgál, hogy újra itt látok az Európai Parlamentben, az Önök szakbizottságában. Tíz évvel ezelőtt egy komoly recesszióba került az euróvezet, a válság pedig megmutatta a struktúrális gyengeségeket, és ezekkel valamit kezdenünk kellett. A munka még nem zárult le, de erőfeszítéseink kezdik meghozni a gyümölcsket. A növekedés több mint öt éve pozitív, és a munkanélküliség 2008. novembere óta most áll a legalacsonyabb szinten. Mai hozzászólásom során beszélnék a jelenlegi gazdasági környezetről, illetve az LKB monetáris politikájának ebbe játszott szerepéről. Az önök kérésére emellett beszélnék a központ LKB kommunikációjáról is, amely a monetáris politika szerves részét képezi manapság. Kezdjük talán az euróvezettel a júliusi látogatásom óta rendelkezésünkre állt információ alapján az euróövezet gazdasága széles körű expanzióáról beszélhetünk, 0,4%-kal nőtt a 2018 második negyedévében. Annak ellenére, hogy a 2017-es növekedés után némileg, mintha enyhült volna ez a növekedési pálya, a, továbbra is magas szintű a kapacitás kihasználtság, a munkerőpiacokon pedig azt láthatjuk, hogy egyes országokban kifejezetten munkerő hiány alakul ki, ez igaz egyes ágazatokra is. Ezt tükrözi az euróövezet munkanélküliségi rátája is, amely júliusban 8,2% volt. Öt évvel ezelőtt egy mélyponton állt a foglalkoztatás az euróvezetben, azóta 9,2 millió új munkahely jött létre. A munkaerőpiaci körülmények javulása és a fel, általános javulásnak köszönhetően a rendelkezésre álló jövedelem az elmúlt tízben most lő a legnagyobb mértékben. A nagyobb jövedelem a magánfogyasztás növekedéséhez vezet. 2018-ban a várakozások szerint másfél százalékkal fog növekedni a fogyasztás. Ez illetve a kedvező finanszírozási kondíciók miatti nagyobb fokú befektetés, a cégek eh, nyereségessége, illetve a stabil kereset mind-mind a kiadásokat mm, segítik elő. Hogy előre tekintünk, az LKB e eh, makrogazdasági eh, mm, kilátásai azt mondják, hogy széleskörű növekedés várható az euróvezetben. 2018-ban várakozásaink szerint 2% körül alakul majd az átlag gazdasági növekedés, 1,8% lesz 2019-ben, és 1,7% 2020-ban. Egy apró ö, ö, csökkenés 2019 és 20-ban, amely elsősorban a globális kereskedelemben tudható be. Alapvetően kiegyensúlyozottnak mondhatjuk a kockázatokat, bár a protekcionizmus, a feltörekvő piacok kitettsége, illetve a pénzügyi piacok volatilitása eh, az elmúlt időkben eh, egyre prominensebbé vált több euróvezeti ország fiskálpolitikája kevésbé semleges, mint ahogy azt vártuk volna eh, nem olyan rég még ami a harmonizált fogyasztói szállt infláció augusztusban 2% volt, 2,1%-ről csökkenve júliusban. A maginfláció valamivel magasabb, mint az év első hónapjaiban, ami elsősorban az olajárak növekedését tükrözi. A mögöttes infláció ö, alap alapvetően a korábbi alacsony szintről növekedett, ahogy az árnyomás, a belpiaci árnyomás egyre terjed. A maginfláció az elkövetkező hónapokban majd valószínűleg tovább nő, ahogy a, a munkerőhiány miatt nőnek a bérek. Például az éves növekedése az euróvezeti megállapodás alapját képező bérekben 1,5%-kal nőtt 2017-ben, 1,7%-kal 2018 első negyedévben és 2,2%-kal másik negyedévben. Ez támogatja, vagy alátámasztja azt a várakozásunkat, hogy valószínűleg a bérnövekedés fennmarad, hiszen általában ezek a megállapodások legalább két évre szólnak. Az úgynevezett HICP infláció valószínűleg a jelenlegi szinten marad az elkövetkező hónapban, és 1,7%-ot érhetnek, érhet el 2018 és 20 közötti években. Ez a stabil profil alapvetően azt mutatja, hogy az általános indexen nem mag komponensei egy kisebb részt tesznek ki, illetve a mögöttes infláció jelentősen nők. Ez azt a dinamikát tükrözi, amelyek alapján az LKB, LKB az élelmiszer és energia árak tekintetében 2020-ra 1,8%-os inflációt vár. Összességében ezek a fejlemények alátámasztják a kormányzó tanács korábbi középtávú inflációs várakozásait ennek megfelelően a legutóbbi kormányzat tanácsi ülésen úgy döntöttünk, hogy a monetáris politikai stimulust a jelenlegi szinten tartjuk, és a a Rigában júniusban a sajtótájékoztatón bejelent terveknek megfelelően a nettó eszköz vásárlás ütemét 15 milliárdra csökkentjük október és az év vége között. Verkozásaink szerint a közép távú inflációs kilátásra vonatkozó adatok alapján a nettoeszközvásárlásnak végest vethetünk. Ez nem jelenti azt, hogy a monetáris politikánk jelentősen csökkenne majd, hiszen az inflációs görbe ahhoz, hogy, hogy úgy alakuljon, ahogy azt várjuk, ehhez türelem kell, körültekintés, és a monetáris politikán kialakításában is ezt kell végre, vég, végigvinni. Éppen ezért jelentős monetáris stimulust tervezünk, három három szakpolitikai intézkedés kombinációjával. Először is a fokozott előre tekintő irányítást kívánunk adni az LKB e eh, kamatlábok tekintetében, legalább jövő nyári ez így is marad, és amennyire szükséges, egész addig, ameddig erre szükség van, annak érdekében, hogy eh, a célunk felé közelítsenek az inflációs eh, adatok. A fennmaradó nettó eszközvásárlások, amelyet az éve végéig végzünk, ez a második, és a harmadik pedig a megvásárolt értékpapírok jelentős részének újrabefektetése keresztül. Monetáris politikai intézkedéseink jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az euróvezet gazdasági fejleménye ilyen pozitívak alakuljanak az elmúlt években. Hogyha minden szakpolitikai intézkedést figyelembe veszünk 2014 közepe óta, akkor a szakértőink úgy vélik, hogy az euróövezet reál GDP növekedése és inflációja tekintetében 9 százalék pontra rúg 2016 és 2020 között kumulatívan. Engedjék meg, hogy a központi bank kommunikációjának témájára térjek át, amelyet önök javasoltak a mai ülésünk számára. E téma ügyében az előremutató iránymutatás, vagy előre tekintő iránymutatás egyre fontosabb eszköze minden központi banknak, hiszen a hagyományos monetáris eszközök elérték a halsó határértéküket, és hát az LKB sem kivétel ezen szabály alól. Ez a forward guidance, az, az iránymutató kamatlába tekintetében jelentősen fejlődött, amióta 2013-ban, júliusban ezt először bevezettünk. Alapvetően, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, három fázisa volt ennek. Amikor az első ilyen forward guidance-t kiadtuk 2013-ban, akkor a célunk az volt, hogy az euróvezet finanszírozási feltételeit ezt elszigeteljük, főként a, a pénzpiaci kamatlábak rövid lejáratú szegmensre vonatkozóan, hiszen az amerikai pénzpiacok volatilitása miatt a amit ez okozott 2013. május-júniusában a Fed be, taper tantrum beavatkozása következtében. A második fázisban a forward guidance alapvetően azt a szétszolgálta, hogy a nettó eszközvásárlások hatékonyak legyenek. A kormányzó tanács várakozásai a kamatlábak várható alakulását illetően azt próbáltuk biztosítani, hogy az eszközvásárlások lefelé mutató hatása a hosszú távú hozamokra ne, ezt ne ellensúlyozza a várakoz, az alaptalan pénzpiaci vállalkozások rövid távú kamat emelésre vonatkozóan. 2018. júniusa óta azt annak adtunk hangot, hogy a majd bejövő adatok alapján a nettó eszközvásárlások valószínűleg 2018. december után lezárulnak már a nettó vásárlásokat és a kamatláb alakulás görbét már jó ideje összekötjük, hiszen a nettó bevásárlások jelenlegi szintjét a kamatlábokhoz köttük. Bizonyos ad, dátumot akartunk megadni erre a, ezzel kapcsolatban, hiszen ezzel a kamatláb iránymutatást újra valamihez tudjuk kötni. A szakpolitikai ráta görbe nagyon kritikus volt, hiszen alapvetően a fenntartható infláció célját próbáltuk szolgálni, ez továbbra is attól a feltételtől függ, hogy a kamatlábak görbéje valóban az állandó ráták 2018. december utáni fenntartásához valahogy kapcsolódjanak, kötődjenek. Fontos volt számunkra, hogy továbbra is ellenőrzés alatt tartsuk a monetáris politikai bejelentések hatását. Ezen a kritikus ponton mindenképpen meg akartuk erősíteni a befektetők és a közlemény bizalmát, arra vonatkozóan, hogy az eszközvásárlások alakulása nem fogja a gazdasági felendülést leállítani, illetve az infláció normalizálását meggátolni. 2018. júniusában pontosan ezért mondtuk azt, hogy a kamatlábak várkozásaink szerint valószínűleg legalább 2019 nyaráig változatlan maradnak, vagy legalábbis addig, ameddig szükség van arra, hogy az infláció alakulása valóban kapcsolódik a fenntartható kiigazítási vonalhoz. Ezt júliusban és ebben a hónapban, szeptemberben is megerősítettük. Ez alapvetően két részből áll. Először is itt van a 2019 nyaráig rész. Ez egy olyan megfogalmazás, amely alapvetően kapcsolódik a naptárhoz, és ez azt arra utal, hogy mikorra várjuk, hogy a megfelelő feltételek lehetővé teszik az első kamatemelést, a második pedig az az államoktól függő komponens, amely azt mutatja, hogy várakozásaink szerint változatlanok lesznek a kamatlábak, ameddig erre szükség van, ahhoz, hogy az inflációs rátához való konvergálás megfelelően alakuljon, hoz középtávon 2% ugyanis ez a cél és valóban úgy tűnik, hogy a kormányzó tanács bejelentésére a piacok megfelelően reagáltak. Ez az új megfogalmazás lehetővé tette, hogy a piaci szereplők jobban értsék azt, hogy mi hogyan kívánunk reagálni, illetve a, a saját terveiket ehhez tudták igazítani. Természetesen a, a finanszírozási feltételeket így irányítani, azzal, hogy a piaci szereplők várakozásait alakítjuk, csak részét képezi a feladatunknak. Alapvetően 340 millió ember számára, akik az euróvezetben élnek, kell az árstabilitást biztosítani, hiszen ezek alapján döntenek, tesznek gazdasági döntéseket minden nap. A közvélemény bizalma elengedhetetlen, és ehhez az kell, hogy elítessük az embereket, valóban elhiggyék azt, hogy megfelelően és hatékonyan lépünk fel. Éppen ezért itt az Európai Parlamentben tartott meghallgatások nagyon fontos eszközök számunkra, hiszen ez egy olyan csatorna, amelyen keresztül el tudjuk az embereknek magyarázni, hogy milyen döntéseket, hogyan hoztunk, és ez milyen hatása van az életükre. Az LKB és az EP az, az Európai Unió alapszerződéseiben lefektetett kereten belül olyan szigorúbb elszámutatást vezet be, amely azt hiszem, hogy főként a válságében fontos volt. Ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, nem ülhetünk a babérjainkon. Tudjuk azt, hogy az emberek EKB-ba vetett hitét további kemény munkával tudjuk biztosítani. Nehéz idők előtt állunk, és ezért fontos, hogy az emberek értsék a döntéseinket. Például 2015. januárja óta rendszeresen kiadjuk a kormányzat tanács monetáris politikai döntéseinek a beszámolóit. Úgy érezzük, hogy ez az információ lehetővé teszi önök számára és az érdeklődők számára, hogy a monetáris politika terén hozó döntéseinket valóban figyelmel kövessék. Ugyanakkor lehetővé teszi ez számunkra, hogy elmagyarázzuk a döntéseink hátrét, és azt is megmagyarázzuk, hogy a demokratikus mandátumunkon belül jártunk el az elmúlt pár év során. Megpróbáltunk minél nagyobb erőszítéseket tenni annak érdekében, hogy az euró övezet struktúrája által irányunkban támított kihívásokhoz felnőjünk. 19 országról van szó, természetes, hogy az LKB-val e kapcsolatban magasak a várakozások. Éppen ezért javítottunk a kommunikációs stratégián, minél több embert próbálunk megszólítani. Az eredeti intézményi tevékenységünk mellett az igazgató tanács többi tagjával együtt kb. 180 eseményen vettünk részt az elmúlt két évben. E, ezeknek az egy negyede különböző felsőoktatási intézményben került megrendezésre. Hogyha a think tankeket, alapítványokat, non-profit szervezeteket, illetve a kormányzati szervezeteket is beszámítjuk, akkor e, több beszédet tartottunk ezeken a helyeken, mint az LKB-ben vagy a Nemzeti Bankunkban. Az LKB-nál dolgozó szakértők emellett e, valóban odaadóan próbálják azt az outreach programot, véghez vinni, amely egyetemeket és középiskolákat céloz meg annak érdekében, hogy az Európai Központi Bank munkáját, a pénzügyi válságot és az azt elmagyarázzák, hogy a válság hatásait hogyan próbáltuk mi enyhíteni. Ehm, fontosabb szerepet kap az LKB honlapja is, videókkal, különböző grafikonokkal próbáljuk elmagyarázni érthető módon azt, hogy mit is teszünk, mit is csinálunk új eszközökkel, a YouTube-bal, a LinkedIn-nel, sőt a Twitterrel is élünk, ahol egyébként egyébként majdnem 440 ezer követővel rendelkezünk. Zárásképpen, tisztelt képviselő Hölgyek és urak, azt kell mondjam, az Európai Parlament, amely az uniós állampolgárokat képviseli, nagyon fontos, sőt elengedhetetlen ahhoz, hogy az LKB döntéseiben az emberek bízzanak, igazából a monetáris politika hatékonyságához is hozzájárulnak önök ehhez. De parlamenti képviselőként önök ennél sokkal többet tesznek, hiszen társjogalkotóként fontos szerepük van abban is, hogy Európa valóban felkészült legyen azokra a kockázatokra, amelyeket a bevezetőmben eh, említettem, és amelyek bármelyik nap eh, csapatnak amellett, hogy a növekedésre károsak lehetnek, azt hiszem, hogy a, nagyon fontos, hogy a megfelelő szabályozási keret a hosszú távú gazdasági teljesítmény segítse. Tíz évvel a válság után az Európai Unió pénzügyi jogalkotási kerete tekintetében még nem zárult le a munkánk. A parlamenti ciklus végéhez érkezve le kell zárni ezt a munkát, meg kell ragadni ezt a lehetőséget. Támogatásukra számítunk annak érdekében, hogy a piaci stabilitást biztosítsuk, ezzel védve az európai polgárokat, fogyasztókat, munkavállalókat és adófizetőket. Köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Thank you very much. Köszönöm szépen, drági elnök úrnak ezt a bevezetőt. Az rámutatott a parlament szerepének fontosságára. Egy fontos fórum vagyunk a transzparencia érdekében a monetáris politika kérdéseit tekintve figyelembe vesznek bennünket, társjogalkotóként is megvan a szerepünk természetesen. Biztos vagyok abban, illetve biztosíthatom önt arról, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kezelni tudjuk a kihívásokat a jogalkotói oldalon a mandátumunk végéig annak érdekében, hogy megfelelő jogalkotói kerete legyen a pénzügyi stabilitásnak és annak, hogy a bankunió kiteljesedhessen, és a monetáris unió is egyben. Most pedig a képviselők kapnak szobot Markus Ferber a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök urak. Részemről is, elnök úr, köszönöm szépen mindenek előtt, persze, hogy megtartotta ezt a beszédét. Úgy gondolom, hogy pozitív forgatókönyvet vázolt a gazdasági fejlődésről. Ennek ellenére az első felhők már gyülekeznek a konjunkturális égbolton. Az első felhők az Európai Unión belül is megfegyelhetők. Éppen legutóbbi héten az állam és kormányfők találkozóján ez szóba is került, hogy az Egyesült Királysággal mi történjen, hogy a végén sikerül egy teherbíró megállapodást kötni velük, vagy nem. Természetesen ez érinti az önök munkáját is, bár az Egyesült Királyság pillanatilag meg sohasem fogadta el az eurót, sőt nem is tervezett ilyet. Ennek ellenére a kérdésem a következő. Az Európai Központi Bank eh, hogyan készül egy kemény Brexitre, adott esetben eh, itt eltolódások lehetnek a pénzügyi piacon, vannak egyeztetések a Bank of England-del, az ottani központi bankkal, egy kemény Brexit esetén, egy hard Brexit esetben a további együttműködés hogyan alakulhat az Egyesült Királysággal pénzpolitikai kérdésekben és jogi kérdésekben, és egy még egy rendezett Brexit esetében is felmerül a kérdés, hogy a Bank of England-del hogyan alakul a jövőbeli együttműködés. Mindenek előtt az Euro Clearing felügyeletét tekintve, illetve a szükséghelyzeti likviditás biztosítása területén az Európai Központi Bank hozzáállását e- ezzel kapcsolatban el tudnám mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelenlegi tárgyalásokat nem kívánjuk kommentálni, de emlékezzünk rá, hogy az Európai Központi Bank nem részese ezeknek a tárgyalásoknak. Meg kell nézni, hogy mi lesz az eredménye a tárgyalásoknak, mielőtt valójában megnézhetjük, hogy mi, mi legyen a következő lépés. Teljesen egyértelmű, hogy mindenféle megoldás abba kell, hogy mutasson, arra felé kell, hogy mutasson az egységes piacot, ne sértsük ezzel. Az, létrehoztunk egy munkacsoportot az angol központi bankkal, és igen, és a tárgyalások részének tekintjük őket, de hát minden attól függ, hogy a végeredmény mi lesz, és ebben nem tudunk beleszólni. Összességében elmondhatom, mi úgy becsüljük, hogy a tárgyalások során hallatni kell a hangunkat a pénzügyi oldalon, az eredmény hatást kell kifejtenünk, és egyes területeken fel kell lépünk természetesen, hogy ha egy kemény Brexit jön létre, akkor természetesen erre is reagálnunk kell, meg kell néznünk, hogy mi történik. Ezek után, hogy a szerződéses pozíciókat hogyan tudjuk kezelni ezek után, Figyelemmel kísérjük az egész folyamatot, jó az együttműködés a Bank of England-del, és eh, mindenre fel kell készülnünk, de persze attól is függ minden egyes konkrét lépés, hogy a végeredmény hogyan alakul. Mi azt javasoljuk a vállalatoknak pillanatnyilag, hogy a legrosszabb forgatókönyvre készüljenek fel, hiszen azt látjuk, hogy nagyon kevés az idő, amennyiben megállapodás születik, akkor e, tehát van önöknek is egy ilyen worst case forgatókönyvük az Európai Központi Bankon belül? A végeredményt várjuk természetesen, de a magánfeleket arra késztetjük, hogy készüljenek fel. De egyelőre nem hoztunk döntést, vagy kötelezettségvállalás részünkről nincsen, hogy a hatóságok mit tegyenek egy ilyen eseményre, tehát ez a végső eredményektől függ, amiket a tárgyaló felek hoznak létre. Mi, mit eddig ennek nem vagyunk részese, ennek a tárgyalásnak természetesen mindenkit arra késztetünk, hogy készítsenek vészhelyzeti tervet is, de természetesen egy észszerű, tisztességes, elfogadható megállapodás az még mindig lehetséges, mi ezt így látjuk. Abban bízom, hogy erre sor is kerül majd Perez asszony. Köszönöm szépen, hogy válaszolt arra a kérdésre, amelyet feltettünk az intézményközi párbeszéd tekintetében két dologra visszatérnék ugyanakkor. Az első, az első legut, illetve bocsánat, a legutóbbi Ekon szakbizottságban folytatott eszmecserénk után furcsán hallom, hogy a nemzeti bank elnökei posztjába vetett hit esetleg megkérdőjelezhet, illetve hogy az EKB nek nincsen beleszólása, semmiféle mandátuma ugye az nemzeti bank elnökével kapcsolatban, egy nemzeti bank elnökével kapcsolatban merült fel ez a kérdés, ugyanakkor az Európai Központi Bankok rendszerének irányítása kapcsán mégiscsak önöknek van feladata, nem lehetne valahogy ezt a jogi kiskaput valahogy lezárni, vagy ezt a jogi hiányt valahogy befoltozni, hogy egyetlen egy nemzeti bank eh, ki elnök függetlenségével kapcsolatban sem merülhessenek fel kérdések. A múlt héten Berlinben a tartott beszédében visszatért arra, hogy mennyire fontos a stabilizáció a gazdaságban, az euróövezetben. E tekintetben azok a javaslatok, amelyek az Európai Bizottság tett le az asztalra, ezek hasznosak, jó irányba mutatnak, illetve ön szerint a milyen erőfeszítéseket ten, tud tenni annak érdekében, hogy a parlamenti ciklus vége előtt esetleg elmozduljanak a tanácsban a jelenlegi padhelyzetről. Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, hogy milyen cselekvések képzeltők el a pénzmosás elleni harcban. Nem nagy titok azt mondani, hogy jelenlegi helyzet nem kielégítő. Ezt sokan tudjuk. Amit az LKB most tesz, az nem más, hogy a, munkacsop, a bizottság által felállított munkacsoportban tevékenykedünk, hogy javítsuk az eszmecseréjét a tagállami pénzmosás elleni hatóságok és az ő felügyeleti hatóságaik között. E-, ezen túl azonban van még feladat, hogy bizonyos információt a felügyeleti hatóságok és a hatóságok között is meg kéne osztani. Az LKB e álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy szükség van arra, és ezt a hallották Daniel Nuitól is, hogy létre kéne hozni egy európai pénzmosás elleni hatóságot, hogy biztosítsuk a teljes láthatóságát annak, hogy, hogy mi történik voltak éppen, mi történik az eurozónában. Addig pedig házon belül létre kell hozzunk, és fel kell erősítsünk egy olyan belépési kaput, ahol a jogi a bank jogi részlegei együtt a pénzmosányi hatóságokkal átadhatják a helyzetet. Ez a célja ennek az együttműködésnek. Az LKB, mivel maga egyébként nem felelős a pénzmosás elleni tevékenységért, sem a betartatásért, sem a megelőzésért hivatalosan. És az LKB a változásra gyakorolt hatása is korlátozott, ezért az Európai Bizottsággal működve tudunk csak ebben munkálkodni. A másik kérdésük a stabilizációs funkcióra vonatkozik. Kedves, hogy idézte a berlini beszédemet, Ám én ott nem beszéltem az egyes javaslatok konkrét részleteiről. Több ilyen is van, és mindegyiküknek van előnye is, meg hátránya is, meg jelen pillanatban tehát nagyon nehéz közülük választani. Ám minden javaslatnak kell legyen két eleme. Egyrészt a stabilizáció érdekében megfelelő rendszert kell mutasson, létrehozzon, ez tettől lesz adekvát. De bizonyos szempontból a, ennek alapján kell a méretét megítélnünk. Másrészt viszont nem szabad, hogy torzítsa azokat a kezdeményezéseket, és ösztönzőket, melyek alapján a tagállamok fenntartó fiskális politikát kell létrehozzanak és működtessenek. Más szóval nem kéne, hogy sarkaljon a morális kockázatra, vagy vonzóvá tegye azt. Amikor megnézzük, hogy a stabilizációt hogyan hagyják létre a, nálunk helylettebb monetáris uniókban, jól látjuk, hogy a kockázatmegosztás egy jelentős részét, amelyre akkor van szükség, amikor sokkok történnek, maga a magánszféra veszi át. Azért van ez így, mert ezek a monetáris uniós joghatóságok jó fejlett banki unióval is rendelkeznek, és jó működő tőkepiaci unióval is. Ennek a közszektorban része pedig eléggé körülhatárolt. Ebbe adódik az első konklúzió, az, hogy a fiskális stabilizációs funkció mérete, kiterjedtsége sokkal kisebb lesz, minél nagyobb és erősebb a, tőke, a banki unió és a tőkepiaci unió. És visszaverze is igaz ez. Ami nem védhető, az az, hogy semmit se teszünk. Se a tőkepiaci unióban, sem a banki unióban, sem a stabilizációban, a csalási elleni Ugye az persze nem elfogadható. Köszönöm. Bent Luke. Jó napot, drági úr! Németül beszélnék én is. Drági úr! Kapott egy levelet az olasz. Tehát. Drági úr, jó napot! Kapott egy levelet az EU, Szavona ö, olasz európai minisztertől, amely voltak képpen a szükséges átállást az eurozónát válságból való, meglehetősen hát kaotikus kilépésről szól. És arról is szó, hogy az euró nem egy optimális devizaterület elevél szerint. A kiszámíthatatlansága alapján annak, amit az olasz kormány lehetőség szerint szándékszik tenni a devizapolitikában, lehet, hogy más tagállamok kell, hogy például Németország a célkövetelések tekintetében Németország esetében, akár 1000 milliárd eurós kitérésben, mi történne akkor, hogyha egy ország elvéti a, a célokat, mondjuk Olaszország, és ezért kikényszerül lépni az eurozónából. Jogilag ugyan nem lehetséges ez, de elképzelhető, hogy Olaszország semmibe veszi a jogi alapokat. Az Európai Parlamentbeli két kollega, akik a, az olasz kormány, most kormánypárthoz tartoznak, nekik is mondjuk, hogyha egy így történnek, Olaszország vissza kéne fizesse az adóságait. De megint csak hiányzik itt a jogi alap, ha jól tudom. A forward nem az LKB forward guidance-éhez tartozó elem volna, hogy a célkövetelmények és a céladóságok tekintetében előrányozza, mi történne akkor, hogyha egy ország, egy tagállam jogellenesen kilép az eurozónából. Nem kéne erről már most a rendelkezni, és a tőke, illetve a célrendszert nem kéne úgy átalakítani, hogy az egyes központi bankok vegyék át az adósságállományt, így megfelelő jogi alap nyílna. Persze akár lehetne egy megfelelő futamidővel is és variálható kamatlábakkal meghatározni ezt, ám mindenképpen föl kéne készülni arra, hogyha kilép egy ország az eurózónából, akkor ezek az adósságok ne vesszenek el, hanem meg visszafizetendőek legyenek. Um, my sense is that any... Én úgy gondolom, mindenek előtt a téma az, ez jogilag nagyon nehéz lenne ezt végrehajtani természetesen, és nem az LKB e dönt ebben, ezt nem tudja végrehajtani. A második részben azt tudom mondani, hogy mind ez a target, a cél meghatározása adott esetben, ez a, a, a target túl ez egy fizetési rendszer végül is, és ez monetáris rendszer része, és és úgy gondoljuk, hogy nem, nem tettem erre javaslatot közbevetés. Luke úr, kérem, hogy engedjük befejezni Trági úrat, és utána ön reagálhat. Én be is fejeztem, mondja. Én nem javasoltam azt, hogy korlátozzuk a target rendszer működését, amire javaslatot tettem azt, hogy a target pozíciókat alakítsuk át adóssággá a kötvényeké, ami azt jelenti, hogy a nemzeti bankoknak megvannak a céljaik, és akkor jogi értelemben ők felelősek a visszafezítésért, amikor kilépnek. Ez, ez nem függ össze a target rendszer működésével, amíg bent van mindenki az eurórendszerben, de ha kilépnek belőle, akkor fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy egy kormány nem kívánja teljesíteni a target pozíciókat egy bizonyos értelemben már most is így működik ez, mert a monetáris politika decentralizált végrehajtása éppen ilyen fedezetet teremt. Ez, ez már most is így van a jogalapokat tekintve, olyan esetre nézve, mint mondtam, tehát most mondtam, ez le, le, lehetetlenről beszélünk valójában, a feltételezés egy lehet, de végül is a jogi helyzet egészen világos lenne, de hogy ezeket az adósságokat hogyan tudjuk központi adósság átalakítani az EKB-nál, ezt nem írja elő, tehát így nincsen. Az alapszabályunk ilyet nem tartalmaz az EKB-nál. Mi decentralizálni akarjuk a monetáris politikát. Köszönöm szépen. Lib Virnik. Drági úr, Juncker úr az EU helyzetéről beszélt, és eh, a tartalékvalutává kényelteni az eurót nemzetközi keretek között. Mik lennének eh, a hátránya vagy előnyei stratégiai szempontból, hogyha elérjük ezt a célt a mostani helyzethez képest? milyen konkrét lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy elérhessük ezt az említett célt, és az EKB milyen szerepet játszik abban, hogy az eurót erősítsük, az euró jelenlétet erősítsük a globális szintéren. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindennek előtt azt szeretném leszögezni, hogy az euró nemzetközi szerepének erősítése nem a mi mandátumunk, de mégis Bizonyos dimenzióban csak csökkent a szerepünk az euró nemzetközi használata minden tartalékvalutaként a használata ez csökkent, de azért még továbbra is az a e helyzet, a világon a második leginkább használt valuta az euró, és a nemzetközi szerepünket meghatározzák egyébként a piaci erők. Az eurórendszer nem akadályozta, nem, se nem könnyítette a nemz, a nemz, az euró nemzetközi szerepét önmagában. Eléggé biztosok, hogy abban, hogyha haladunk a tőkepiaci unió irányába, és a bankunió irányába, akkor az euró nemzetközi szerepe is ezt tükrözni fogja a globális szerepe az eurónak összefügg az, e, az elhat, a határozottsággal és a kapacitással, ahogyan a reformpályát tovább tudjuk vinni. És miután ezt elmondtam, persze szeretnénk még konkrét javaslatokat hallani az Európai Bizottság részéről. Mi fel vagyunk készülve arra, hogy kooperálunk az Európai Bizottsággal ebben az ügyben. Köszönöm szépen! Kívánna reagálni? Sven Giegold. Köszönöm szépen. Drági elnök úr, egy beszédében tíz nappal ezelőtt a, a Lehman bedőlésének tíz éves évfordulóján Jean-Claude Trichet az ön Trichet az ön elődje azt mondta, hogy a pénzügyi rendszer globálisan legalább annyira sérülékeny, mint tíz évvel ezelőtt volt. És felhívták a figyelmet arra, hogy mm, ez eszköz szinten túlzott leverage áttételek alakultak ki, és ön egyébként elmondta, hogy folytatni kívánja azt, amit eddig akkomodatív monetári policy neveztek, hogy ezt folytatni kívánják, de sokan látják ennek a hátrányát is időközben, ennek a politikának megvannak a hátrányai. Persze a monetáris politika fontos szerepet kell, hogy játszana az euróövezetben, Sosem tartoztam azok közé, és maga a parlament a többségében, amelyik az ön pozícióját hogy általában bírálta volna. De nem lenne itt az ideje, hogy meghallgassa az ön elődjének a szavait, mi szerint egyértelműbben lássuk a hátrányokat. Ezért a kérdésem az, hogy az ön elődjének véleményét osztja ön, és valóban az, az van-e, hogy az a tényleges gazdaság fejlődése, ami túlzott áttételeken alapul, tényleg problémát jelente, és hogy hogyan kíván erre az LKB reagálni. Mindenek előtt az értékelést szeretném árnyalni. Természetesen a pénzügyi rendszerben van a bankrendszer és az árnyék bankrendszer. A bankrendszerben ö, ö, komoly haladás érhető el, és egy megfelelő a komoly, hát tőkére van szükség, fedezet, tőkefedezetre van szükség, sokkal magasabbra a bankoknál, mint korábban és vonatkozik az a likviditásra, a leverage-re, az áttételekre és egyebekre, a fizetésképességre is. És ez itt nem romlott a helyzet drámaian az utóbbi időben. És és a kockázat menedzsmentnek ez a része nem változott meg a válság óta lényegesen, tehát ne, azt gondolom, hogy a bankszektor tekintve tehát azt mondhatom, a bankok erősebbek, mint korábban. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden nemű válságot meg tudunk előzni, de erősebbek vagyunk, ha ezzel szembe kell szállni. A másik rész, az úgynevezett árnyékbanki ágazat, és el, hogy mondjam, az EU tekintetében itt is haladás látható mindenképpen, de az árnyékbankok erőteljesen növekedtek, nem tudom, 7-8 százalékkal évekkel ezelőtt, de az most már stabilizálódik, és ez az árnyékbanki szektornak vannak olyan részei, amelyek hát bizony elég nagyok tudnak lenni, bonyolultak tudnak lenni, egymással összefonódnak, ez bizonyos értelemben bankszerű tevékenységet folytatnak. Az egyik következtetés, amit de, hát, ahol vannak nehézségek. Az egyik következtetés az, hogy az Európai Unión belül sokat tettünk, és ezt tovább is kell vinni még, de a, a, más igazságszolgáltatásokon belül nem voltak ennyire, és valóban itt elég fontosak vagyunk, és hát meg kell előzni a válságokat, de nem biztos, hogy ebben képesek vagyunk. Más jogrendszerek másképp reagálnak, és nem régiben voltak események, az Egyesült Államokban is részletem egy ilyenen, a felügyeleti testületek bizony erőteljes jogkörekkel rendelkeznek ezen a területen. Látni, hogy egyes részek más irányba mondulnak, hogy csökkentsék a szabályozást, de azt gondolom az Európának ki kell tartania, de akkor is ki vagyunk téve az egész világnak. Az áttételeket tekintve és itt különbség van az Európa és világ között. Az euróvezetben a magánadósság csökkent, és őszintén szólva, hát csökkent az áttétel is, a tök áttétel is. A, ez nem igaz, viszont az állami adósságnál, vagy a közszektor adósságnál, az még mindig nagyon magas. És hát persze ez más okokra vezethető vissza. Miután ezt elmondtam, persze figyelni kell a pénzügyi stabilitásra leselkedő kockázatokra, itt különböző lehetőségeink vannak. Valóban azt látjuk, hogy a gazdaság egyes ágazataiban Hát kifeszítette a helyzet, ha nem is túlzottan, az ingatlan területen, az eszközöknél, a magas hozamú adósságoknál eh, ez látható, tehát lakó ingatlanoknál vannak problémák bizonyos országokban, egyes területeken, sőt általában elmondhatnám az ingatlan szektor növekvő árakat mutat, mutat eh, de hát hogyan reagáljunk erre? Ugye már foglalkoztunk ezzel, amikor az első kérdések felmerültek, és a szakpolitikánkat kialakítottuk, akkor nem gondoljuk, hogy emiatt meg kell változtatni a monetáris politikát. A válasz tehát a, a makroprudenciális eszközrendszerben keresendő, és az EKB, de mindenek előtt a nemzeti hatóságok tudnak erre reagálni, mert vannak eszközök, például óvni kell a résztvevőket e- ezen a területen, mert vannak potenciális veszélyforrások. A következő lépés az lenne, hogy erősítjük a makroprudenciális intézkedések eszközrendszerét, főleg az árnyékbanki ágazat vonatkozásában. Köszönjük szépen, Miguel Vierges. Következő kérdés feltevünk. Portugálul folytatom. I will talk in Portuguese, so perhaps it's... Okay, thank you. Uh, eu vou uh, colocar umas, apenas uma... Nos, egyetlen egy kérdésem lenne, drági elnök úrhoz. Ez pedig az a kapcsolatos, hogy az Európai Központi Bank, illetve ön személy szerint az úgynevezett 30 csoportjában milyen szerepet játszik, játszanak hiszen a részvételt, az önök részvételét kritika éri rendszeresen. Ez nagy bankokat, pénzügyi csoportokat gyűjt egybe, olyanokat, amelyeket pont az LKB-nak kellene felügyelnie. A közelmúltban egy vizsgálatot végeztek, amely egyértelműen kimondta, hogy ez a részvétel ebben a csoportban aláássa az LKB hitelességét, és függetlenségét pénzpiac felügyeleti szempontból megkérdőjelezi. Kérdésem tehát a következő egyszerűen, miért nem akarja az Európai Központi Bank az EU e ombudsman által tett ajánlásokat betartani, megtartani. A Japán Központi Banktól egyébként ugyanezt kérdezték, hiszen szükség van nyilvánvalóan arra, hogy biztosítsuk, hogy ezeknek a zárt ajtók mögött zajló üléseknek a jegyzőkönyve nyilvánosságra kerüljön. Köszönöm. Thank you. Köszönöm a kérdését, ahogy nyilván ő is tudja. Eh, nagyon intenzív levelezés zajlik, zajlott ez ügyben. Az ombudsman júliusban eh, hozott egy döntést arról, hogy az LKB e a 30 csoportjában milyen részt vállal. Nos, az átláthatóság és a jó kormányzás irányítás jegyében korábban is megmagyaráztuk, elmagyaráztuk azt, hogy mi az álláspontunk. Először az Európai Ombudsmanhoz 2017. augusztusában intéztünk egy magyarázó levelet, illetve 2000 18 áprilisában ezt megismételtük, mindkettő egyébként az LKB honlapján nyilvánosan elérhető. Ezen válaszainkban alapvetően beszámoltunk arról, hogy az LKB milyen jelentős lépéseket tett az elmúlt években annak érdekében, hogy megerősítse ezen irányban a működését. Az Európai Ombudsman ajánlásaira az elkövetkezendő napokban fogunk reagálni, mint mindig, most is nyilvános lesz a válaszunk. Természetesen az önöktől az elmúlt hónapokban kapott írásbeli válaszokra mind-mind válaszolunk. Köszönöm szépen. Pótkérdést megenged, elnök úr? Nos, elnézést, elnök úr, de ragaszkodnom kell az, amit mondtam, hiszen alapvetően azt válaszolta, hogy az EKB elnöke továbbra is teljes jogú tagja marad a 30-ak csoportjának. Jól értettem a választ, tulajdonképpen ezt jelenti? Nincs igazából semmit hozzáfűzni valam ahhoz, amely, amit mondtam, az Európai Ombudsman döntésre az elkövetkezendő napokban válaszolunk, majd a válaszunk nyilvános lesz, mint mindig. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Bernard Monó. Monsieur le Président, bonjour. Elnök úr, üdvözlöm. Pénzmosás ügyben arról szereztünk tudomást, hogy ipari mértékben folyik 200 milliárd euróban, 2000-ről beszélünk, 2007 és 15 között az Észbank és Gdanskról beszélünk, a BLV-ről beszélt már Beres asszony, de ami még rosszabb, a lett központi bank elnöke, aki egyébként a kormányzó is tagja, a lett központi bank elnökeként bizony azt a vád érte őt, hogy igen komoly pénzügyi visszaéléseket követett el. A központi bank híres hírhet függetlenségéről sokat hallunk, ugyanakkor ez az illető nem mutat le. A Dombrovski ú akkor még lett miniszterelnök, most pedig ugye később az Európai Bizottság alelnökeként ebből semmit sem észlelt. A kérdés tehát az, hogy az eurózóna alapvetően a tőkes szabad áramlását segíti elő, de ugyanakkor olyan rendszerekről beszélünk, amelyeket senki sem ellenőriz megfelelően. Az LKB nagyobb nyitottságot, kevesebb nemzeti akadályt szeretne. Nos, amit Mit javasolnak önök megoldásként további európai integrációt? A pénzmosás elleni harc úgy azt mondják, hogy nem működik, így alapvetően önök azt mondják, hogy el akarják venni a nemzeti szervektől és egy úgynevezett föderális ügynökség kezébe adni ezt a hatáskört, kikásnak majd áldozatául mindennek, nyilván az európai polgárok, a globális bankok és az árnyék banki rendszer lesz ennek a nyertese. Drági úr, mit kíván tenni annak érdekében, hogy felvegyük az euróvezetben a pénzmosás ellen a harcot, annélkül, hogy a tagállami hatásköröket megint Brüsszelbe csoportosítsuk, illetve hogyan tudjuk az euró övezete és erkölcsét garantálni. Uh, I'm afraid you're... Attól tartok, hogy kis ellenmondásos az, amit mond. Egyrészt azt mondja, hogy a jelenlegi rendszer nagyon kevéssé kielégítő. A katasztrofális rendszer, mondja holott a mostani rendszer nemzeti alapú, tagállami alapú rendszer. Ahhoz, hogy megváltoztassuk és javítjuk, azt javasoljuk, hogy több koordináció legyen egész odáig, hogy egy hatóság működjön európai szinten. A kettő együtt nem megy. Nem megy egy tagállami alapú rendszer, amely teljesen koordinátalan, mindenféle szövetségi hatóság nélkül. Úgyhogy itt egy némeg ellenmond az ön álláspontja önmagának hadd mondjam el, amit megismétlek, nekünk a, a jogszabály betartatása a pénzügyi rendszerrel visszaélések tekintetben nem a mi felelősségünk, sem a pénzmosás elleni harcban, sem a terrorista finanszírozás elleni harcban. Mindemellett persze abszolút arra törekszünk, hogy létrejön egy európai hatóság ennek érdekében. Például egy egységes belépési pont legyen az LKB számára, egy, nem egy tagállami alapú, hanem egy föderális, egy szövetségi jellegű hatóság, mert kivilágos, hogy a most rendszer nem működik. Oui. Merci. Euh, monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem válaszolt a kérdésemre, Miszevik úrral kapcsolatos kérdésemre, illetve semmiféle ellentmondást nem látok uh, abban, hogy a pénzmosás ügyében hogy alakulnak dolgok. A francia központi uh, bank előtt végzett ellenőrzéseket az LKB létrejött előtt is, a pénzügyminiszter dolga volt ez semmiféle problémát nem okozott. A nemzetállamok szintjén akkor még ez egy megoldott kérdés volt. Mr. Rincevics Részevics úr álláspontja pont olyan, amely a nemzeti a tagállamának, hazának nem joghatóságában gyökerezik. Az EKB semmit sem tehet, mint amit az Európai Bíróság nem dönt, ami a kormányzatanácsú működését illeti. Az Európai Bíróság nyilatkozat, kijelentésben van egy alternatív tag, úgyhogy némileg javult a funkció. A helyzet persze nincs ínyünkre, de az ügy folyamatban van, abban az államban, amelynek állampolgára ő, annak a joghatóságában. Hogy az, ha egy, vagy kettő, vagy három nemzeti hatóság jól végzi a dolgát, nem azt jelenti, hogy a nemzetállami rendszer a legeredményesebb. Hiszen fel kell tenni a kérdést, hogy vajon hogy működhet, hogy kezelik a leggyengébb láncszemben, tagállami láncszemben a pénzmosárni harcot, mert az egész rendszer csak annyira erős, mint ez a leggyengébb láncszem. Fontos tehát, hogy információcsere, koordináció folyjon. Információcsere nélkül remény sincs arra, hogy eredményesen fellépünk a pénzmosás ellen. Köszönöm. Markus Pretzel. Herr Präsident! Elnök úr, de drági elnök úr, tíz évvel a Lehman Brothers tönk ö, okozta válsága után, 0%-os kamatlábjavaslatok után, jelenleg két eszköz van az LKB e kezében, említett egyrészt az eszközvásárlási program, másrészt a Forward Guidance eszköze, ez a két elem az Európai Központi Bank mérlege eléggé felfújtá vált, 2018. júliusában 4,5 milliárd euró. Az eurozóna 21 százaléka volt. Kérdésem, hogy az LKB bír olyan forrásokkal és eszközökkel, amelyek révén ezt a mérleget kezelni tudja, a negyedévek vonatkozásában is. Másodszorban a Deutsche Bank éppen a legfrissebb időben érdekes történetet tudhat magáénak. A bankok, a bankok helyzete javult, jelentette, jelentették, ugyanakkor a Deutsche Bank egy 7,7%-on áll a legmagasabb ez az európai hitelezők körében magasabb, mint az olasz unikredité volt, és elég nyilvánvaló, hogy a nem hagyományos devizapolitikája nem segített ezen e, e, a német banknak. Az LKB viszonylag sok nagy mennyiségű olasz adóságot vásárolt fel. Ön szerint nem alakult ki egy egyensúlyi hiány a között, amit az önházája Olaszország érdekében történt, illetve ami Németország tekintetében történt ezen eszközbevetése révén. A Deutsche Bank és a Commerzbank fúziója esetén ott egy két legyengült piaci szereplő fúziáról van a szó, láthatóan a, a részvény járak csökkentését, a Deutsche Bank és a Commerzbank esetében is, a DAX, illetve a más tőzsdéken is érzékelhető ez egy gyengülése a részvényeiknek. Két perce volt, uram, úgyhogy tegye fel a kérdését. Dann eine allerletzte ganz kurze Frage. Sie haben... Végül egy utolsó kérdés. Előbb azt mondta, hogy az explicit-implicit korlátozása a kettes szélnak, ezt, ezt lerombolta, lerombolná a monetáris uniót. Németország esetében ez egy milliárd eurós korlát volna, amit majdnem elértek, ez is eloszt, felosztható volna. Németország el kell fogja, hogy ezek az értékek egy billióra nőne. Igen, a kérdésem a harmadik, ez végzetes lenne. Nincs... A pénzügyi unió nem működik, hogyha egy bizonyos összeg fölött nem lehet fizetni. Akkor mi legyen utána? Talán akkor vissza kell térni a saját ö, ö, valutát. Ugye nem is értem ezt az ötletet valójában. Ami pedig, ez az utolsó kérdés volt, az utolsó előtti kérdés. Úgy látom, nem jól tájékozott, azt mondja az EKP a vásárolt hiteleket Olaszországból, olasz hiteleket. Nem, nem vásároltunk olasz hiteleket. Mit vásároltunk? Kormányzati kötvényeket, vállalati kötvényeket vásároltunk. Minden országban vásároltuk ilyeneket. Méghozzá a tőke kulcsuk, a tőke arányuk értelemben. Nincs egyetlen privilegizált ország sem. Az egész euróövezet monetáris politikát csináljuk, mindenhol az árstabilitást követjük, nem egy-egy országban követjük az árstabilitást. A második kérdés a Deutsche Bankra vonatkozott. Nem kívánok kitérni egy-egy konkrét bankra, nyilvánvaló. Vannak ö, problémáik a cégeknek, örökölt problémáik. Ez még a nagy pénzügyi válságból adódik, és ezek a örökölt problémák jelentkeznek a nem, nem teljesítő hitelekben. Más területeken az Európai Unióban más formát öltenek. Level 2 and Level 3 értékelési nehézségeik vannak, ezek pedig nagyon fontosok. Mindkét esetben elmondhatjuk, hogy a bankunió haladást tud biztosítani, amennyiben kezelni tudjuk az örökölt problémákat és megoldjuk és nem kívánok kitérni, mint mondtam, egy-egy konkrét intézetre. Az első kérdés a kockázattal foglalkozik. Valóban a mérlegünket jelentősen növeltük, felduzzasztottuk. Ez valóban így van, de minden nemű rendelkezések, előírások vannak, vannak jogosultsági kritériumok, minden nemű minősítések folynak, ami elég jó minőségűek a kötelezettségvállások, aztán vannak a kitettségekre, a kamatkulcsokra, mindenre vannak előírások, rendelkezések, ezt komolyan vesszük, és azt gondoljuk, jól felkészültünk. Természetesen vannak dolgok, amiket figyelembe kell venni az EKB, mint a legtöbb, ha nem is minden központi bank az egész világon, a legkülönbözőbb jogterületeken nem piaci értéken tartja nyilván az eszközeit, hanem amortizált költségeken. Vagyis a, a nagyon komoly kamatváltozások nem közvetlenül befolyásolják a mérlegösszeget, ugyanis ezt tudomásul kell venni, mert nem piaci értékből indulunk ki ilyenkor, a, a központi bankok legalábbis nem így működnek. Köszönöm szépen. Martusello kolléga. Yes! Presidente. <clears throat> Ma un cittadino italiano o europeo? Köszönöm szépen, olasz polgárként, európai polgárként, ha azt halljuk, hogy az olasz banktanács alelnöke azt mondja, hogy vannak bizonyos hiányosságok, deficitek, amelyeket majd szépen visszafizettek a következő években. Hát bizony, az az érzésünk, hogy nem nincs egészen tisztában azzal, hogy itt európai keretek között erre nincs lehetőség. Ezt nem lehet engedélyezni. Tehát kijelenthetjük -e azt, hogy a hiány felső értéke akkor észszerű, vagy a hiány maximalizálása akkor értelmes, hogyha bizonyos szabályok működnek, de ebben az időz, időben mi a helyzet? Tehát nagyobb nehézségeknél talán fel kell készíteni a mennyiségi könnyítés végére, adott esetben bizonyos lépéseket meg kell tenni. Mennyire észszerű ilyenkor, hogy felszólítják a pénzügyminisztert arra Olaszországban, hogy nagyobb adósságokat vegyen fel, ettől a helyzet romlik, a spreadek pedig még nagyobbak lesznek. Olaszul fog válaszolni, ha ért elnök úr. Mint elmondtam már egy sajtókonferencián elmúlt héten, akkor hát a tényeket vegyük figyelembe. A tényekből indulunk ki a költségvetési tő rendelet kialakításakor, illetve a parlament javaslataiból, és ezek mind fontosak természetesen. Most nem kívánok kitérni egy-egy ország kormány összetételére. Már többen, már többször elmondtam, hogy szavak kárt tudnak okozni, mert családok és a cégek nagyobb adókat, járulékokat fizetnek, mint régebben és vannak jelei annak, hogy az új hitelek, amiket a bankok adnak, ezek április óta bizony a bankok a kamatokat megnövelték 20 bázisponttal. Mindenek előtt a kis és középvállalók esetében azt látjuk, hogy a nagyvállalatok viszont kötvényeket tudnak kibocsátani, ott a költségek csökkentek. Azt hiszem 64 bázisponttal, tehát ez a nagy cégekre vonatkozik. Egy másik fontos kérdés az még, hogy itt nem csak a kamatokról beszélünk valójában, a, nem csak a banki hitelek kamatai változnak, hanem bizony a kezességvállalásoknál, a szerződéses klauzuláknál is szigorítást látunk, miközben más országokban a vállalatok tovább fizetik az alacsonyabb kamatokat. Ami pedig a családokat, a háztartásokat illeti, ahol nőttek a kamatok, amiről már beszéltem, Hát itt azt látjuk, a fogyasztói hiteleknél van ez, kisebb ilyen családi gyors hiteleknél. Azt mondhatjuk, hogy 20 bázisponttal, sőt, akár többel is növekedtek a kamatok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, ez a helyzet összefügg, nem túl bölcs szavakkal is, megfogalmazásokkal is. Ezek is hozzájárultak az ilyen tendenciákhoz, igen. Valóban úgy vélem, hogy a magyarázatommal nem kell további részletekbe menni. Olaszországról beszélünk, máshol nem figyeltünk meg hasonló tendenciákat az erővezetben. Ez nagyon érdekes, nagyon érdekes számokat hallottunk. Luigi Morgano. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött a parlamentbe. Rendszeres eszmecserék, meghallgatások, ezek nagyon jól is működnek. Kiváló eszközét, eszköz kínálnak arra, hogy az LKB bemutassa számunkra a programjait, és a közvélemény számára is üzeneteket fogalmazzon meg. Mind a két intézmény számára fontos ez, tehát a parlament és az EKB számára is. Hasonlóan kérdezem, mint kollégáim, tekintetbe véve a bevezetőjét és korábbi hozzászólásokat, én is megfogalmazok néhány kérdést, mert lehet, hogy talán szokatlannak tűnnek. A megbeszélések, meghallgatások során az a olyan megfogalmazásokat használunk, melyek Ja, hát az monetáris politikai szakértők sajátságos nyelvezetét használjuk. Ám talán nem elég jól fejeztük ki azt, hogy az LKB különösen a válság legsúlyosabb éveiben, időszakaiban képes volt megőrizni az eurozóna épségét, és általában az euró működését. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egyes nemzeti vezetők, akik nem eléggé európai elkötelezettségűek voltak, nem ez irányban működtek. Például a kontraciklikus ö, gazdaságpolitikai eszközöket nem eléggé erősítették. Visszatekintve az elmúlt évekre, ő hogyan foglalná össze az LKB eredményeit, tevékenységét, azért, hogy elérjön állampol, olyan állampolgárokat is az üzenet, akik nem a kormányzó tanács tagjai, meg nem szakértők, de mégis nap mint nap ki vannak téve az önök által hozott döntések hatásainak. Ha neki üzenne, mit mondana a, az európai gazdaság jelenlegi állapotáról, és miképpen fogalmazná meg, milyen kockázatokat lát, és milyen hatásai lehetnek ezeknek a kockázatoknak a monetáris politikára az állampolgárok szempontjából. Azért is fontos mert közelednek ugye a választások, az európai választások, és nem mindegy, milyen módon szólítjuk meg a polgárokat. Nagyon sok állampolgár szeretné tudni, hogy van-e esély egy, egy virágozóbb gazdasági fejlődésre, különösen a mostani nemzetközi helyzetben lehet Európának a jövője fényesebb, és ha igen, milyen módon tudjuk ezt a polgároknak elmagyarázni? Lehet válaszolnom? kérdezi drági úr. Olaszul és angolul is fogok beszélni. Ami a, az intézkedéseket illeti, melyeknek jelentős hatása volt az eurózóna gazdaságaira. Nos, az LKB úgy látja, hogy az 2016 20-ig terjedő négy évben a, hozzájárultunk és járulunk a gazdasági növekedés fokozásához 1,9% körül mozog ez, és az inflációt is csillapítani tudtuk. Egészében véve az LKB monetáris politikai lényegi fontosságú volt azokban az években, akkor, mikor szinte más szakpolitika nem is működött az euróválságból való kilábalás időszakában 2012-től. És a forward guidance a kamatlábak tekintetében, meg a az állampapírokkal kapcsolatos szakpolitika tekintetében meghatározó volt. És az LKB e szerepe ezekben, és persze lehet, hogy részrehajló vagyok persze, de mindenképpen nagyon hasznos volt. Bár jobban, ha azt mondjuk más állítaná, és nem én. Kérdezzék meg mások véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Brian Hayes. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Üdvözlőjük. Tudom, hogy korábban válasz volt Markus Ferber kollégám kérdésére a kemény Brexit tárgyában. Én egy kicsit tovább kérdeznék ez irányban. Christine Lagarde nemrég azt mondotta, hogy a no deal Brexit nagyon súlyos hatásai volnának, nem csak Nagy-Britanniára, hanem az eurozónára is. Egyetért ezzel az értékelésével Lagarde asszonynak? Ön tudom persze, hogy nem része a tárgyaló csapatnak. Meg se te? De Christine Lagarde azt mondta, hogy ha nem születik alkú a Brexit ügyében, annak drámai hatása lesz, kihatása lesz. A brit gazdaságra is, de az eurozónára is. Ön hogyan értékeli ezt? A lehetőséget. Másodszorban tudom, hogy ön nem része a tárgyalási tímnek, és a Bank of England munkacsoportjával tárgyal. Ö, belátja azt, hogy egyes tagállamok, például a hazám Írország, aránytalanul nagy csapást kapna a kemény Brexit kapcsán. Az előző elnök azt mondta, hogy a tagállamokban a magas államadóság és az eurózóna rendszerében is különös kitettséget jelent. Ha egy országra súlyos hatással van a, lenne a Brexit, mint a hazámra vagy más tagállamokra, ők szerint az Eurózona blokk mit tehetne annak érdekében, hogy csillapítsa ezt a kemény hatást, ami azonnal beállna a Brexit után. Másodszorban milyen tanácsot adna a nemzeti hatóságoknak és közigazgatási szervezeteknek azokban a tagállamokban, amelyeket leginkább fenyeget a hard Brexit, milyen módon lehetne az állam, a deficitet csökkenteni, különösen akkor, hogyha az államadóság ilyen magas. Milyen tanácsot adhatna ön az LKB e elnökeként az Eurózona monetáris politikája körében? Az euró mi, ami valutánk, az mi az Eurózónához tartozunk. Ugyanúgy ír valuta, mint német valuta és francia. Ám vannak olyan körülmények, melyek kapcsán egyes tagállamok aránytanul ki vannak téve a nagyon kemény Brexit negatív hatásainak, és itt a hazám állampolgáraira gondolok, szerint, ön szerint milyen volna megfelelő válasz arra a helyzetre, ha a kemény Brexit válna valósággá? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Bizonyos szempontból olyan kérdés ez, amely nagyon helyesen merül fel, de kicsit korán talán még, korai talán még igazából kimerítő választ adni rá. Azért először is milyen hatások adódhatnak. Amikor korábban elmondtam, hogy a kereskedelemben, a politikán keresztül jelentkező hatások, meg a pénzügyi csatornákban jelentkező hatások nem tűnnek különösen súlyosnak egy konkrét kivétellel. Én akkor az eurozóna egészről beszéltem, mikor ezt mondtam, ami nem jelenti azt, hogy egyes tagállamok ne volnának kitéve jelentős mértékben a kemény Brexit negatív hatásainak. És hát a legkomolyabb ilyen példa éppen az ön hazája. Azt nagyon nehéz most megmondani, hogy miképpen alakul majd ez ki, hiszen nem is tudjuk, hova jutnak majd a tárgyalások. De a kérdés feltehető, hogy vajon az Európai Unió magára hagyná azt az illető tagállamot, hogy maga birkozzon meg a negatív hatásokkal? Szerintem ez nagyon kevéssé valószínű tekintettel arra, hogy az értékeink között van a szolidaritás is. Abszolút személyes véleményt mondok itt most. Ilyen vit hivatalosan fel sem merül. Szerintünk továbbra is kevéssé valószínű, hogy ez történne, de hát a spekulálunk alacsony valószínűségi követelmények alapján is, hát a konklúzió ez lehet, hogy a szolidaritás erős lesz. Köszönöm. Brian, talán te jobban tudod, mint bárki más, hogy Írország aránytalanul nagy hatással lesz az is, hogyha az operatív backstopok ügyében nem tárgyalnak keményen az Európai Unió. Épp azért tárgyalom keményen, mert az EU Írország mögött áll a backstop tekintetében is, amely az előfeltétele az, a, a megállapodásnak. Paul Tang a következő. Welcome, Mr. Draghi. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Ekonszak Bizottságban, Draghi úr. Szeretném azt hinni, hogy az LKB nem csak ö, ellenőrzés alatt tartja a dolgokat, dolgok alakulását, hanem valóban aktívan alakítja Ezeket adott tartok, hogy az állam adósság és hiány, költségvetési hiány esetében le, kicsit le vannak maradva. A kötelező due diligence-t próbálják, illetve kívánják bevezetni egy megfelelő átalakítás vagy átállási folyamat után. A kibocsájtók körében az LKB e is előfordulhat. Kérem, ismételje meg a kérdését, nem vagyok benne biztos, hogy értettem, mint hogyha elvesztettem volna a fonalat valahol. Jó? Fentartható pénzügyi gazdálkodás. Mennyire tartja ellenőrzése alatt a dolgokat? Az Európai Parlament ki fejezte abbéli óhaját, hogy a befektetők a megfelelő due diligence kereten belül működjenek, annak érdekében, hogy ezeket a kockázati faktorokat a döntésekbe beépítsék. Érdekes dokumentumot készített egy szakértői csoport a közelmúltban, amely egyik ilyen faktorral az E, a környezeti kérdések, a környezetvédelmi politika kapcsán azt írja, hogy a monetáris politika zöldé tételével támogathatnánk a klíma célkitűzéseket, annélkül, hogy a monetáris politika működését ez érdemben befolyásolja, vagy ellentmondana az árstabilitási célkitűzésnek. Az igazi kérdés, olvasom ebben az elemzésben, hogy a Rubikont hajlandóak-e átlépni a központi bankok. A kötelező due diligence keretben az ESG faktorok figyelembevételét mennyire támogatják, tehát ezt kötelező érvényel. Nos, első célunk az árstabilitás. Tehát bármit mondok, ez nem mond ennek ellent. Ugyanakkor az LKB a gazdaságpolitikát, illetve az uniói céljait természetesen megpróbálja szolgálni, ezek között a hármas cikke a szerződésnek a fenntartható fejlődésről beszél, magas szintű védelemről, illetve a környezet védelméről. Értelemszerűen az LKB tisztában van ezzel a kihívása az éghajlatváltozás problematikájával, és megpróbáljuk, amennyire tőlünk telik, ezt is segíteni. Tehát természetesen a különböző nemzetközi fórumokon folyó munkát, ezt mi is támogatjuk, ezért csatlakoztunk a pénzügyi rendszer kiköz, kizöldítésért, vagy zöldebbé tételért nevű munkacsoporthoz a felülvizsgálati, illetve makroprudenciális gyakorlatok környezet védelmi célokat történő, vagy környezetvédelmi célok szolgáltába állítását célozza ez a csoport alapvetően. Az eligibility kritériumok a vállalati ágazati vásárlásaink során, de éppen azért került nem túl konkrétan meghatározásra, hogy se pozitív, se negatív diszkriminációt ne alkalmazzunk. Még egyszer mondom, mondom, a legfőbb monetáris politikai célunk az az árstabilitás, persze a kockázat, illetve a kockázat csökkentés figyelembevételével. Az LKB e eddigi ö, vállalati kötvényvásárlási programján keresztül, és korábban erről nem volt alkalmam beszélni, nos, alapvetően mi jelentős mennyiségű környezetbarát kötvényt vásároltunk, és ha már itt tartunk, a környezetbarát kötvények aránya teljes portfólióban pontosan akkora, mint az arra érdemes kötvények keretében ugyanezen kötvények aránya. A következő kérdésére, de hát most pontosan mekkora összegről beszélünk, jelentős, mindjárt megmondom önnek pontos számot is, ugyanakkor az EIB kötvényeket is vásároltunk, és maga az EIB is jelentős barát kötvény vásárló. Tehát alapvetően a mandátumunk megszorításai mellett, vagy ennek keretében megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében. Niedermayer úr, köszönöm szépen elnök úr, jó, hogy itt van drági úr még egyszer közöttünk. Köszönöm a jelenlétét és a válaszáit. Egy olyan kérdésre utalnék, amelyről hosszasan beszélt az elejéről, a kommunikáció, illetve az előremutatói iránymutatás. Két kérdésről kérném ki a véleményét. Először is nyilván az előremutató irányadás a kamatlábakkal kapcsolatban segítő önöket abban, hogy monetáris politikai üzenetüket kommunikálják, és ezzel is alakítsák a piaci szereplők viselkedését, ugyanakkor a, ez a fajta forward guidance a monetáris politika megvalósulását segíti. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez a forward guidance valóban extenzív, és közben változnak a körülmények, akkor elállhat az a helyzet, hogy a monetáris politikai reakció nem optimális, és hogyha a központi bank túlságosan későn reagál, akkor a kiigazítás költsége túl magas. Tehát az első kérdésem, hogy a két cél mennyire összeegyeztethető. A második pedig ön szerint ez az előremutató irányítás ön szerint mennyire ölti egy vállalás jellegét, mert hogyha valóban ez igazából egy ezzel vállalást tesznek, akkor az optimális monetáris politika mennyire valósulhat meg. Hogyha ez egy kondicionális, tehát feltételekhez kötött kötelezettségvállalás, akkor nagyon sok függ attól, hogy hogyan alakulnak a gazdasági viszonyok, és úgy érzem, hogy akkor ezt más módon, más célral is el lehetne, más eszközökkel is el lehetne érni ugyanezt a célt. Köszönöm. A Forward Guidance szerintem elég jól ellátja a feladatát, és akárhányszor adunk ki ilyen forward guidance-t, mindig nagyon komoly várakozásokkal tekintenek kezeli Itt most idézném saját magam, a jelenlegi szinten maradnak várhatóan a kamatlábak a jelenlegi információink alapján, ez az előrejelzésünk, egészen addig, ameddig jelentős mértékű opcionalitás is megjelenik ebben, tehát az esetleges újabb fejleményekre bizony fel vagyunk készülve, amelyek később előállhatnak. Bizonyos fajta rugalmasság ebben szerepel. Okay. okay. I said, with this man in June 2018... 2018 júniusában azt mondtuk, hogy várakozásaink szerint legalább 2019 januárig változatlanak maradnak a kamatlábak, de legalább addig, ameddig szükséges ez ahhoz, hogy az infláció alakulása megfeleljen a jelenlegi várakozásainknak, egy fenntartható kiigazítási menetrend. Tehát alapvetően a várakozásokat próbáljuk irányítani, azokat, amelyek től a várható inflációs pálya függ. Júliusban, illetve a, szeptemberben megerősítettem két részből áll. Egyrészt van ennek egy naptár alapú iránymutatása, hiszen azt mondjuk, hogy 2019 nyaráig. Ez arra utal, amikor is bizony olyan feltételeket várunk, a második pedig van egy államokat tartalmazó összetevője, tehát ez változatlan marad egész addig, ameddig szükséges annak érdekében, hogy az inflációs konvergencia a 2%-hoz húzzon. Tehát több két olyan részből áll mindez, amely a különböző esetleges forgatókönyvekre bizony felkészítenek bennünket. Viszont kérdés, de akkor azt is mondhatjuk, hogy nagyobb átláthatóság az infláció előrejelzés tekintetében ugyanilyen e, eredményeket hozhat. Nem, de alapvetően egyetértek ezzel a megközelítéssel, hiszen a monetáris politikával kapcsolatos túlságosan szigorú ö, vállalások az elmúlt pár évben lehet, hogy működtek volna, de hosszú távon nem. Alapvetően önnek az önök hozzáállása, a megközelítés jobban tetszik, csak azt mondanám, hogy az átláthatóbb infláció erőjelzés ugyanezt az eredményt hozná. Nos, nem vagyok benne teljesen biztos, hogyha visszatekintünk, akkor ez attól is függ, hogy a központi bank hitelessége hogyan alakul. Hogyha 100%-ig bíznak a központi bankban, elég ezt a célkitűzést bejelenteni ahhoz, hogy az emberek értsék, hogy biztos, százszerzalékos biztonsággal megvalósul ez, akkor igen, hát végülis ugyanezt az eredményt hozhatja, de hát azért ezzel kapcsolatban komoly kérdések vannak. Jakob van Weizsäcker. Köszönöm szépen, üdvözlöm, drági úr. Az első kérdésem azok a következtetésekre vonatkoznak, amelyek az EKB rendszer elmúlt évtizedére vonatkoztatnánk mindenek előtt, tényleg, hogy elértük a centralizáció optimális szintjét, mindenek előtt a nemzeti bankokat illetően az EKB rendszerében, de a nemzeti központi bankok, az ELA, ENFA és PSPP szintén felügyelet alá esnek, és egyébként a Target 2 adott esetben háttérbe szorulhat egy, egy ilyen központosítottabb rendszerben, és szükség lehet egy jogi előírás változtatásra. A következő, a kiváló jelentés született elnézést, hogy az ISHB-ről beszélünk, tehát erről szeretnék beszélni, de az Európai Bizottság is beszámolt az SZB bevezetéséről, és az SHB-król is, és ez a bizottsági javaslat volt, és a, azt kéne figyelembe venni, hogy a banki mérlegekben hogyan ö, kezeljük ezeket az olyan kibocsott eszközöket, hogyha a junior tranchot tényleg kockázatmentesnek tekintenénk, akkor ez mennyiben szolgálná a végső célt, és azt gondolom, hogy ö, ö, eznek a viszonyát meg kéne nézni a senior tranchban is, hogy hogyan látja ezt a dolgot, amiről éppen beszélünk a parlamentben? Thank you. On, uh, <coughs> excuse me, on your first... Ami az első kérdését illeti, valóban uh, többször beszéltem az ILA centralizációjáról az elmúlt időszakban, de hát itt különböző terminológiakat alkalmazunk. Itt egy eurórendszeri feladatrendszer az, ami itt fontos, az az, hogy a döntéshozatali folyamat ne legyen kizárólag nemzeti keretek között, hanem egy egységes döntéshozatali folyamat alakuljon ki. Ehhez ezt kell szolgálnia a terminológiának is, éppen ezért párhuzamosakra van szükség, például a monetáris politikai műveletek fontosak, tehát a, a döntéseket központilag hozzuk, de a likviditási rendelkezéseket a nemzeti központi bankok határozzák meg. De be kell látnom, hogy az egyeztetés az még fontos, még nyílt vitatárgya. Ha már erről beszélünk, természetesen a megosztásról is beszélnünk kellene. Pillanatnyilag az igyelép rendelkezések meghatározása nemzeti szinten történik. A nemzeti központi bankok, bankoknak megvan a maguk szerep, a saját joguk szerint kell dönteniük. Ebben az EKB igen csak korlátozott szerepe rendelkezik. A lényeg csupán az, hogy arra ügyelünk, hogy az ottani előírások ne ütközzenek a mi monetáris politikai céljainkba. Ez, ez a mi felelősségünk az NCB, a Nemzeti Központi Bank és az, össz, az Európai Központi Bank viszonyában ez a lényeg, hogy a mi monetáris céljaink megvalósuljanak, és ezt ne sértsék az Európa, a Nemzeti Bank döntései. A második kérdést illetően. Először is egy általános pont a biztonságos eszközök. Hát persze, ez egy alapvető kérdés ezek fontosak, vitálisak a pénzügyi rendszer működése szempontjából és a bankok hatékonysága szempontjából és a rendelkezések szempontjából is. Tehát ennek aztán különböző formái lehetnek a szuverén kötvények, az államkötvények biztonsága is nagyon fontos, és ez, itt el kell érni a feltétlen biztonságot, éppen ezért ezeket egy poolba fogjuk össze, és utána újra felosztjuk. Az Európai Bizottság más szerepet játszik ebben. Az összes ilyen trancs, amit létrehozunk, azok egyenlő elbánás alá esnek a kapit a tőke és likviditási követelmények szempontjából, és ez nyilván segít a befektetésekben is, hogy megvegyék ezeket a termékeket a junior trancsoknál is ezt a szabályt tartjuk szem előtt. Hát mindeddig természetesen további javaslatokat is ki lehetne dolgozni, és voltak is javaslatok, nem fogadtuk el, de egyelőre ez a kettő ment át a gyakorlatba. És inkább egy kísérleti fázisnak tartom ezt, első lépéseknek tartom ezt, amikor kezelni akarjuk az Európai Unió alapvető problémáit. Biztonságos eszköznek kell lenniük a kormányzati kötvényeknek, és eh, viszont az gond, hogyha nem látjuk ilyennek ezeknek, és éppen ezért meg kell határozni, mitől biztonságos egy eszköz, a kapacitás, a, a mozgástér mekkora. Ez régebben nagyobb volt, de már nincs meg pillanatnyilag ebben a biztonságos eszköz meghatározásban. Köszönöm szépen. Álvarez kolléga. Köszönöm szépen. Nice beszélt itt a monetáris térségünkről, hogy van növekedés, hát vannak némi kételjek, azt említette, a legnagyobb kétség, illetőleg kockázat, a geopolitikai kockázatokkal függ össze. Láthatjuk, hogy a protekcionizmus szelleme újra jelen van, megjelent az Egyesült Államokból, fúj elsősorban. És hát ez kihatással van a pénzpolitikára, méghozzá a Fed monetáris politikájára is, és hát persze látni kell, az egyik ok éppen a nagy költségvetési deficitben keresend az Egyesült Államokban. Ennek a kezelése válságokat okoz a feltörekvő országokban, Argentínában, Brazíliában is még sorolhatnánk tovább. magától értetődő, hogy szám, kollégák számos kérdést felvetettek már ebben. Most én szeretnék rákérdezni a geopolitikai kockázatokra. Látjuk, hogy Törökországban, Brazíliában, Argentíniában mindenek előtt ezek már felütötték a fejüket, viszont ezek átterjedhetnek a mi övezetünkre, az euróvezetre is. Az alapvető oka protekcionizmus, vagy adott esetben az Egyesült Államok nagyon laza pénzügyi politikájának a következménye ez talán, aminek vége van. Köszönöm szépen. Vegyük a potenciális kockázatokat. Az első a feltörekvő piacok. Számos ilyen feltörekvő piac van. Törökország, Argentina, amit ön említett, volt kettő. Valóban összességében ezek Eh, a kockázatok nem túl súlyosak az általános kilátásainkat tekintve az örövezetben. De hát persze vannak területek, amelyek ki vannak téve egy hitelkockázatnak ezekben az országokban például. De összességében azt kell, hogy mondjam, amit látunk, hogy az átterjedés eh, az veszély ettől a két-három országból a több országra a ami itt fontos is, az érintett országok, azok, azok az országok egyébként, amelyeknél az alapok azért gyengék, például a folyó fizetési mérleg hiánya, a költségvetési hiány magas, az infláció is magas egyes esetekben, és látjuk, hogy az átterjedés, a fertőzés csak korlátozottan érintett más feltörekvő piacokat. Vagyis el kell, hogy mondjam, ez nem egy, egy súlyos kockázat összességében az euróvezetre nézve. Nyilvánvaló, hogy más a következtetés, hogyha a protekcionizmusról beszélünk, a protekcionizmus fenyegetéséről is beszélhetnénk. Itt végig kell gondolni azt, hogy a végleges értékelés akkor lesz lehetséges, ha majd tudjuk azt is, hogy milyen eh, mértékben eszkalálódik ez, eh, ez az egész. Tehát milyen politikai lépések születtek a következő hónapokban, amit még ma nem tudunk. És ennek megint csak két dimenziója van. Az egyik a bizalommal foglalkozik, a protekcionista intézkedések bonyolultak, nehéz megérteni a hatásukat. Ezt tudni kell, tehát hogyan befolyásolják ez a ezek a GDP-t összességében minden bizonyal negatívak, de most egyelőre azt látjuk csak, hogy a protekcionista intézkedések, amelyeket bejelentettek, és amelyeket végrehajtottak, az, mm, azt látjuk, de a hatás nem túl súlyos, de már beharangoztak más lépéseket is, de még nem hajtanak végre, azt nem tudjuk, és majd meglátjuk azt is, hogy más országok hogyan reagálnak ezekre. Összességében már volt is, és lesz is bizalombeli hatása, minden bizonyal negatív hatása a növekedésre nézve. Ami pedig a másik dimenziót illeti, ezt is végig kell gondolni. Az értékteremtési lánc napjainkban sokkal bonyolultabb, mint valaha lett volna. Hmm ezek a protekcionista intézkedések teljesen más hatással vannak, annak függvényében, hogy a globális értékteremtési lánc hogyan alakul, vagy hogyan lesz érintve. Ezek a hatások rendkívül fontosak, és komolyan kell venni nyilvánvalóan. Potenciáljuk nagyon komoly. Pillanatnyilag még nem látjuk a mértékét az egésznek, de tudjuk, hogy benne van, hogy nagyok lehetnek a hatások. Mi persze mindent elkövetünk, hogy felkészüljünk erre. Nagy, nagyon mély hatással lehet ez, és hát a későbbiekben is erre számíthatunk, hogy végül említett eh, a pénzügyi eszközök újraértékeléséből is vannak. Ha a monetáris politika megváltozik eh, a jogalkotás miatt, eh, nyilvánvalóan van egy ilyen kockázat, mi ezt szorosan figyelemmel kísérjük, a bankok összességükben úgy tűnik, hogy felkészültek a gyors kamat növekedésre, olyan értelemben legalábbis, hogy ezek a modellek, számítások megvannak, és a modellek azt mutatták, hogyha növekednek a kamatok, akkor, akkor a neko marginok, a árkülönbözetek is növekedni fognak, és ez összességében a bankokra nézve jó is lehet, bár meg kell nézni, hogy a portfólió eszközökre milyen hatással van egy ilyen átértékelés, de óvatosnak kell lenni egyenlőre, túl magabiztosak, túl önteltek ne legyünk ebben az ügyben, mert a modulok, amelyek, modellek, amelyekkel dolgozunk, ezek vezetnek a következtetésekre, de a modellek egy olyan periódus után születtek, amikor nagyon alacsonyak voltak hosszú ideig a kamatok, és abból lehet kiindulni, hogy a kiigazítás, az alkalmazkodás majd lassabban történik az egyik oldalon sokkal inkább, mint mondjuk a hitelezési oldalon, de nagyon hosszú idő után nem biztos, hogy ez úgy lesz, hogy, hogy alacsonyabbak a kamatok Köszönöm szépen, Notis Marias képviselő kapja meg. Görögül fogok beszélni. Köszönöm. Néhány nappal ezelőtt olvastuk a sajtóban azt a tanulmányt, amelyet az EKB egy közgazdásza publikált, és ennek témája nem volt más, mint hogy hogyan lehet tanulni az államháztatási multiplikátorok hatásaiban, és hogyan lehet levonni az európai adóságválság tanulsága. Itt van előttem a tanulmány, és ebben az áll, hogy a trojka döntése és az Eurogroup döntése, amely nagyon kemény államháztatási politikát diktált Görögország számára, és az a döntés, hogy a közkiadásokat a, erősen csökkentették a Béla programban levő országokat, nagyon negatív hatások járt, mert rosszul számolták ki a ö, fiskális multipliert, és ezek az, állam, ezek az államok a depresszióba döntötték, elszegényedtek, a gazdaság zsugorodni kezdett, milliók vesztették az állásaikat, a nyugdíjukat. Kérdésem az, hogyha még az LKB-ban dolgozó közgazdászok is elfogadják, hogy hiba volt ez a politika, rosszul számolták a multiplikátorokat, és az IMF is belátja ezt 2015 óta, hogy hibás politika volt. És mivel az LKB nagyon aktívan vett részt a bailout programokban, meg azok figyelemmel kísérésében. És én is nagyon gyakran tettem föl önnek ezt a kérdést már itt, hogy vajon helyén való volt az a politika, helyén való volt azt megkövetelni Görögországtól, hogy a közkiadásokat radikálisan csökkentse, és ezzel recesszióba fordítsak az országot? Ma már mindenki látja ezt, ennek a negatív hatásait. Ön készen áll-e, és az LKB készen áll -e arra, hogy kompenzálja a Görögországot a gazdasági károkért? και διάλυση φυσικά της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ. Mert borzasztóan elszegényedtek az emberek, és akkor a gazdaságot gyakorlatilag lerombolták. Thank you. The, um... Köszönöm. Csak egy gondolatot fejtenék ki. Az a dokumentum, amire utal, nem az LKB hivatalos álláspontja. Ez egy LKB kutatási anyag, amelyet a szerzők, amely a szerzők vagávéleményét tartalmazza, ez benne is van a disclaimerben, ha olvassa. De mindemellett az EKB is készít értékelést a programjaink hatásairól és abban szert tapasztalatainkról Görögország és más államok kapcsán. Ám azt figyelembe kell venni, hogy az EKB azzal jár hozzá a leginkább, hogy árstabilitást biztosítja. Ennyit mondok, és majd visszatérünk hozzá, ha elkészült a program általunk hivatalosan kiadott értékelése. Én nem akarok reflektálni egy független kutatásanyagra, bár egyes konklúziók, amit a szerzők megállapítanak a multiplierekről, más egy hosszú távú ö, recesszió esetében, és ezt nem csak ez a dokumentum állítja, hanem többen is. Elnök úr, akkor el kell fogadjam azt, hogy amikor majd megvizsgálja azt, hogy az LKB adatai alapján, és figyelembe véve az általam idézett közgazdasági tanulmányt, ha, vajon, ha úgy látják, hogy hibákat követett el a trojka, akkor ő, mint az LKB elnöke, végig gondolja Görögország kompenzációnak lehetőségét azon károkért, amelyeket Görögország elszenvedett a politikát nyomán. Thank you. Thank you. As I have some more... Még ha van néhány másodpercem, akkor azzal is élek. Ha jól értem, ugye értem, nehéz helyzetben van, ezt értem. De azt is belátom, hogy a központi bank nehezen reagálhat erre a akkor szükítem a kérdésemet a nyugdíjakra, illetően Görögországban. Ön részt vett a trojkában, szeptemberben járt is Görögországban ön személyesen is, bizonyítást nyert, hogy nem volt szükség a nyugdíjak csökkentésére. A szocialisták 6 percet kaptak, én is akarok még. Tehát, elnök úr, a kérdésem, a kérdésem a következő. ön továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy csökkentsék a nyugdíjakat Görögországban, holott erre nincs is szükség, hiszen igazolást nyert, hogy erre nem volt szükség a, a görögországi pénzügyi kondíciók fényében. Nos, az LKB az részvételének felülvizsgálata során, amelyek a programokban történt, az LKB e egy más szakpolitikai teret harcolt ki magának. Lényegileg a makro és pénzügyi aspektusait vizsgálva egy gazdaságnak. Az LKB e tehát semmit nem mond már arról, hogy mi legyen a nyugdíjakkal, hogy milyen struktúrális reformokra van szükség, vagy privatizálni kell-e, vagy sem. Egy csomó dologról nem mond semmit az LKB. E Melyek tárgyában az elmúlt években az LKB egy eleve a kisebb súlyú partner volt, és a esetleg nyilatkozott is az ügyekben, a trojkán belül. Köszönöm. Mint a pénzügyi rendszer munkacsoport elnöke mondok valamit. Ha egy a a nyugdíjakra vonatkozó fiskális intézkedéseknek, valamint az egyéb tőke intézkedés egy át az IMF kérte, és nem Európai Uniós szervek az Európai Unió nem is nagyon örült ennek, talán tudja, úgyhogy talán más intézmény előtt kéne feltegye a kérdését. Az Eurogroup. Nem, nem vitárt nyitottam. Nem. Az Eurogroup és a parlament kellett volna megkövetelje, hogy ne legyen nyugdíjcsökkentés, mondja Marias úr. Ön nem beszélhet, ha nem kap szót, mondja az elnök. Wolf úr spontán kérdést kap. Köszönöm, drági úr, köszönöm, hogy eljött a szakbizottság elé. Egy perce van. A Bretton Woods utáni rendszer uh, ingadozik a mostani történelmi válságok után. A, het, a 75-ös válság, az olajválság, a 80-as évek válságai ezek a válságok egyre rövidebb ideig tartanak. Az eurót azért hozták létre, hogy a Bretton Woods utáni rendszerre reagáljanak, megvédj még a dollár hatású és az, az arany standard megszűnését legyen. Én négy számot vizsgálok. A központi bankok mérlegének hatalmasságosát, az eszközinfláció GDP-hez mért arányának, százalékájának történelmi negatív szintjei, aztán rendkívül globális egyensúly hiányok vannak a, a világ egészében, meg gazdasági növekedés alacsony szintjei is érintenek. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az LKB vajon a egy crash kalkuluszt készítette az értékpapírok tekintetében és az eszközleértékelések figyelembevételével másodszorban tekintettel arra, hogy lehet, hogy indul egy válság milyen fegyverek állnak az LKB kezében, tekintettel arra, hogy az elmúlt évszerben eszközei nagy részét már kihasználta. Thank you. We, <clears throat> we've done simulations. Végeztünk szimulációkat azzal kapcsolatban, hogy potenciálisan milyen következménnyel járna az eszközök újraárazása, és már utaltam erre korábban, a bankok ma sokkal erősebbek. Tehát bizonyos értelemben véve ennek a hatását részben el tudnák eh, viselni, de a túlzott optimizmussal szemben is eh, figyelmeztetem mindenkit, hiszen voltak modellek, amelyek hosszú távú, alacsony eh, ráta környezetre készültek, soha nem látott körülményekkel kellett az elmúlt tíz évben számolni. Mégis ez a korlátozott bizalom nem feltétlenül vonatkozik az árnyékbanki rendszerre, ahol a láthatóság bizony alacsonyabb szintű, és ahol az intézmények nagyok, komplexek, és ezer szárral eh, kötődnek egymáshoz. Igen, fontosak, és bank szerű tevékenységet végeznek, sokkal inkább, mint korábban tették ezt. Nos, az LKB e többé-kevésbé figyelemmel követi a dolgok alakulását, elnézést. Tehát az LKB e rendelkezik megfelelő eszközekkel ahhoz, hogy az árstabilitást megpróbáljuk elérni. A szükséges eszközökkel tehát rendelkezünk. Nincs ilyen szempontból hiány. Köszönöm szépen drági elnök úrnak és természetesen a kollégáknak. Azt hiszem, hogy roppant érdekes volt ez az eszmecsere, monetáris párbeszéde, hogy azt mi itt nevezzük magunk között. Tovább léphetünk a következő napi rendőr pontra, és Brian Hayes kollégának adom át az elnöki tisztet. Kedves kollégák, a következő napi rendi ponttal folytatjuk. A KKV-k tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása hangzatos címet viseli, előadónk Ann Sander parancsolj. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, a kis és középvállalkozások a gazdaság gerincét adják, és az európai vállalkozások 90%-a KKV-nek minősül, elengedhetetlen a megfelelő működésük Európa szempontjából, hiszen a munkahelyteremtés főként a fenntartható színvonalas munkahelyek teremtésében első számú fontossággal bírnak. A biotechnológiában, a digitális gazdaságban, az egészségügyben vagy a kommunikációban megkerülhetetlenek a kis és középvállalkozások. Ezek a kis vállalkozások ma azok, akik lehet, hogy a holnap óriás cégei lesznek. Ennek következtében társjogalkotóként kötelezett kötelező számunkra, hogy a kkv sajátosságait nagyobb mértékben figyelembe vegyük, az arányosságot pedig még gyakrabban alkalmazzuk. A 2008-as gazdasági válság óta rengeteg olyan szöveget fogadtunk el, amely a pénzügyi ágazatot szabályozta, és amelyek jelentősen javították a működését, az ellenálló képességét, biztosabb, megbízhatóbb a pénzügyi ágazat, de néha nagyon szigorúak ezek a szabályok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a reálgazdaságot megfelelő mértékben finanszírozzák, a KKV-k, a startupok, illetve a közepes méretű cégek éppen ezért nehezen eh, találnak finanszírozást a piacon sokszínűek ezek a cégek, és éppen ezért nagyon gyakran eltérő módú finanszírozásra szorulnak. A tőkepiócok működésének a javítására az Európai Bizottság több kezdeményezést tett le az asztalra annak érdekében, hogy a finanszírozási forrásokat diverzifikáljuk, hogy az igényeiknek jobban megfeleljenek ezek. A jogalkotási javaslat, amely a KKV-k finanszírozáshoz való jutását kívánja javítani. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a pénzügyi szabályokat módosítsuk, hozzáigazítsuk a már korábban elfogadott szabályokhoz. Ez egy a MIFID 2 elfogadása után 2014-ben lehetőség nyúlt arra, hogy a KKV-k számára a, egy külön KKV platformot vezessünk be. Ez az administratív, illetve a szabályozási keretet próbálja megteremteni. Ezek a módosítások alapvetően a prospektus rendeletet érintik, amelyet nem olyan régen dolgoztunk át, illetve a piaci visszaélésekre vonatkozó rendeletet. A bizottság előttünk fekvő javaslata Ebből a szempontból tehát egy eh, olyan lehetőség, amit nem szabad elszalasztanunk, könnyíteni kívánják a finanszírozáshoz jutást. Jó irányba mutatnak ezek, de szerintünk messzebb is mehetünk. Éppen ennek érdekében javasoltunk több módosítást is. A jelentés tervezetben, amelyről most szó van, ki megpróbáltam javítani a bizottság javaslatát annak érdekében, hogy a az úgynevezett növekedési piac finanszírozásához jobban hozzáférjenek. A MIFID-ben illetve a prospektus, prospektus rendeletben is a határértékeket növeljük, annak érdekében, hogy tehát arra vonatkozóan, hogy mi minősül közepes méretű cégnek. A piaci visszaelésekre vonatkozó rendelet tekintetében pedig a cégvezetők listájának nyilvánosságra hozása, illetve a privilegizált információnyilvánosságra vonatkozó szabályok módosítása is szükséges. Úgy érezzük, hogy kivételeket is kell tenni, a növekedési piac, illetve a szabályozott piac tekintetében is. Valóban a magán befektetések sajátos mód jellegüket vonatkozóan, illetve annak következtében szerintünk kivétel kell, hogy élvezzenek. Éppen ezért az Európai Bizottság majd arra kap remélhetőleg felhatalmazást, hogy a prudenciális keretben a célzott befektetők, a MIFID és a MIFIR keretében valóban ezek a szabályok mennyire segítik a KKV-ket. Alapvetően tehát egy reményeink szerint egy új finanszírozási forrás nyílik a KKV-k számára ezzel, amelynek a amelyre vonatkozó szabályok egyszerűbbé válnak. Alapvetően ezt javasoljuk a jelentésemben, elnök úr, és szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy most pedig meghallgathatom nagyra becsült barátaim, kollégák javaslatait is. Köszönöm. Thank you very much indeed, Anne, for... Köszönöm szépen, Anne, az első kommentárokat, szociális demokraták. Van valaki, aki őket képviseli? Ez asszony. Uh, Köszönöm szépen. Nina Gills az árnyék előadó a részünkről, de nem tud jelen lenni. Ezért kimentem az ő nevében szólok hozzá. Természetesen West Midlandi hm, képviselőként a kis és középvállalatok alapvetően fontosak a helyi gazdaság szempontjából ezért ő készítette ezt az anyagot, és vizsgálta a kérdés, hogyan lehet finanszírozni a KKV-t. Az egyik legfontosabb aggája egyébként ebben, ebben a kérdésben jelentkezik többé-kevésbé arról van szó, hogy a piaci finanszírozáshoz való hozzáférést szeretnék javítani. Ezt üdvözlendőnek tartják, amennyiben tényleg így van, de hát ez persze garanciákra is szükség van, ezért egy egyensúlyt kell teremteni a bürokrácia leépítés mellett az egyik oldalon, mert ezzel tudjuk a gazdaságot erősíteni, és a finanszírozást, és a fenntartható beruházásra, egy befektetés védelemre is szükség van, másrészt egy kis egyfajta garanciára, tehát egy ilyen egyensúlyról beszélünk, ezért meg kell vizsgálni a piaci kapitalizációs küszöb kérdését, a mérlegek kérdését, hogy hogyan jelennek meg a hitelek. Az előadó ezeket említette, már ezeket alaposan meg kell vizsgálni, és fontos az is, hogy az Európai Bizottság értékelje a helyzetet ezen a területen, olyan szempontból, hogy milyen hatásokkal járna egy ilyen szabályozás, amelyekre javaslatot tett az előadó. Konkrétan arról beszélünk, hogyha létrejön ez a küszöb, hogy mit is jelent a KKV, mit jelent ez egy beruházó számára, vagy befektető számára. Hogyha a kis és középvállalatok méretéről beszélünk, mindig ugyanazt a vitát folytatjuk le a végén. A KKV nincs, nem olyan könnyű ezt a definíciót megalapítani, nem lehet egyen definíciót alkalmazni mindenkire nézve, ami pedig a további javaslatokat illeti a prospektus szabályozást, a piaci erőfölényel való visszaélés szabályozását illeti. Nina Gills úgy gondolja, hogy ezen a területen pozitív lépéseket lehetne tenni. Mindenképpen a beruházó befektető védelem az, ami fontos, és amit szem előtt kell tartani. Ilyen értelemben kell értékelni az Európai Bizottságnak ezt a javaslatot, amit készített az előadó, amikor háromról kettő évre csökkentjük azt az időszakot, amikor egy KKV mm, megfelelő hitelhez tud jutni. És egyébként pedig, mint minden szokásos képviselő természetesen ő is szeretne részt venni az előkészítő vitákon és tárgyalásokon. Köszönöm szépen, Provence, még az ECR nevében. Svén kolléga nem tud jelen lenni az ECR részéről, majd ha jön, majd beszélhet az ALDE nevében. Van-e valaki? Ő, őket se képviselt mindegyek senki. Zöldek? Philippe Lambert, no? Lambert kolléga, nő, Gue. Miután sokan állítják, hogy a KKV mennyire fontos téma, egy közbevetés képviselő asszony részéről, EFDD. Ja, nincs senki. Catch the eye, spontán kérdések eljárása, ki kívánna kollégák közül reagálni? Azt hiszem, hogy itt kicsit nehéz időpontot választottunk. Amennyiben nincs kolléga, aki ehhez hozzászólna még, akkor kérem az előadót. Jean déduis, monsieur le président. Elnök úr, azt a következtetést vonom le mindebből, hogy mikrofonon kívüli hozzászólás, Beresz asszony részéről. Apologies, I'm, I'm, I'm showing my inexperience. Thank you. Tapasztalatlan vagyok, elnézést kérek. Elfelejtettük megkérdezni az Európai Bizottság képviselőjét. A felvetett kérdésekre kívánnak esetleg érdemben reagálni, hiszen mégiscsak ők a javaslattevők. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is a bizottság Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy kifejtette a munkát ebben a nagyon fontos témában a nyár során. Köszönjük tehát a jelentéstevőnek. A második mondandóm, hogy üdvözöljük a módosítók némelyikét, különösen a jelentéstevő által beterjesztetteket. Ezeket meg kell még vizsgáljuk, és úgy tűnik, némelyiket, némelyik javíthatná a bizottság javaslatát, még akkor is, hogyha nagyon korai szakaszban vagyunk. Kicsit későn jöttünk, elnézést. Szeretnénk majd megismerkedni jelentéstevő által feltett kérdésekkel, mert nem voltunk itt az elején. De örömmel válaszolunk majd rájuk. Okay, so jó. Más nem szól hozzá. Mielőtt megadnám a szót a válaszra, még elmondom, hogy a módosítónak benyújt, benyújt a könyves hatály, de október 9-e, november 19-e lehet a módosítókat értékelni, a szavazás pedig november 3-án lesz. December, bocsánat, december 3-án. Ann. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát viszonylag konszenzusos szövegről van szó. A többi politikai frakciónak igazából a szocialista frakción kívül nincs semmi érdemi mondani valója. Beresz asszony mondandója nem került el a figyelmemet, több kérdés is felmerült, amelyet az Európai Bizottságnak kell szegeznünk. Várjuk tehát ha jól értettem, a szocialista frakció kérdése az, hogy indokolják meg azt, hogy a határérték miért úgy került megállapításra, hiszen a célunk az, hogy minél több kis és középvállalkozás férhessen hozzá az úgynevezett KKV növekedési hitelpiachoz. Remélem, hogy lesz alkalmunk több kollégával alaposabb, mélyebb eszmecserét is folytatni. Ez ügyben minden esetre örülök annak, hogy együtt dolgozhatunk ezen a fontos témán. Köszönöm. Köszönöm, en. Azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy a módosító indítványok keretében majd mindenki elmondhatja a véleményét, de azt is fontos elmondani, hogy úgy tűnik, hogy nem túl vitatott maga a jelentéstervezet, ami azt jelzi, hogy milyen jó munkát végeztél. Említettem tehát a mondósítók benyújtásának a határidejét, illetve hogy mi a menetrend. December 3-án tervezünk szavazni erről itt az Ekon szakbizottságban ha 15 perces szünetet iktatunk be, a következő napi rendi pontunk pedig egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, amit 5 óra 30-kor, ahogy azt terveztük, tűzünk napirendre. So, colleagues, welcome back to our... Kollégák, hatos napi rendi pontnál tartok, üdvözlöm Önöket. Bizonyos műanyag termékek negatív hatásának csökkentése a környezetre. Szavazni fogunk e témadosszié pontjairól rögtön a hetes napi rendi pont után. 120 módosított terjesztetek be a véleményhez, 36 a jelentéstevőtől jön, akinek meg is adom a szót minden tovább időhúzás helyett. Barbara Kappel, osztrák kolléganőnk, aki tájékoztat a, arról, hogy állnak a dolgok a témadosszié ügyében. Parancsolj, Barbara! Thank you very much! Köszönöm szépen! Köszönöm a bevezetőt! Mindjárt az elején az árnyék előadóknak is szeretnék köszönetet mondani. Nagy munka folyt nagyon rövid idő alatt. Ambíciózus volt a feladat önmagában is, amit a titkárság ránk hárított. A szeptember 3-án néztük meg a tervezeteket, és ha ma hol tartunk, és ma már szavazunk is 24-én, Éppen ezért kijelenthetem, sok volt a munka, köszönöm az elnyékelődőknek és a csapatunknak, általában a munkatársak nélkül nem lenne lehetőség, ezzel tisztában vagyunk, ez tényleg iránymutató volt. Szeretném még hozzáfűzni, az itt Réni Lárnyék előadó voltam a műanyag előadások, vagy véleményel kapcsolatban pozitív volt a döntés, nagy többség alakult ki a vélemény mellett Szeretném még elmondani, hogy Ausztriában nagyon sokat beszélnek a műanyag csökkentésről, a médiában ez egy nagy téma, gondolom más európai országban is ez a helyzet. Az Európai Bizottság azt a javaslatot tette, hogy általában tíz fajtát betiltsanak, a fogyasztásból kivonják ezeket az egyszer használatos műanyagokat, ahol csak lehet. Az árnyék előadók körében, azt az informális üléseken erre azt mondtuk, hogy mindenek előtt az arányosság elvét kéne betartani, mert látjuk azt is, hogy az 50 ezer cég nagy része, aki a műanyag feldolgozásban dolgozik, ezek jó rész KKV-k, és ezeknek meg kell adni az esélyt arra, hogy ráhangolódjanak az új elvárásokra, lebontható anyagokra, műanyagokra, a jelölésekre és egyebekre, vagyis a kis és középvállalatoknak meg kell adni az esélyt arra, hogy egyrészt felkészüljenek az új törvényekre, másrészt az új normákra, másrészt pedig, hogy lehetőséget kell adni, hogy több pénzük legyen kutatás, fejlesztés, olyan üzleti modellek kialakítására, amelyek működőképesek ezen az innovatív területen, és így olyan termékeket tudjanak kialakítani, amelyekkel a versenyképesség fokozható. Másrészt a lakosság körében kell tudatosítani, hogy a recycling és a hulladék feldolgozás fontos, vagyis a körforgásos gazdaság elvét kell jobban középpontba helyezni, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamában, sőt globális szinten is ehhez kell hozzájárulnunk, mert ö, tudjuk, hogy a szennyezők 80%-a az a tenger, nem európai országok által történik, ami a tengerpartokon, a tengeren látható, hanem feltörekvő országról beszélünk, hát meg az Egyesült Államok az egyik legnagyobb szennyező, vagyis globális szinten fel kell fellépnünk, és az arányosság az Európa érdeke itt, mert a cégeket nem veszíthetjük el, a fogyasztókat pedig a lehető legjobban tájékoztatjuk és tudatokosítjuk bennük, hogy kerüljék a hulladék keletkezését. Köszönöm. Köszönöm szépen a tevő hozzászólását, most pedig jönnek az árnyék előadók, először a néppárt részéről Romana Toms. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm asszonynak a munkát, meg a hozzászólását is. Nagyon hatékony volt az együttműködésünk, nagyon kevés volt az idő, mégis sikerrel jártunk abban, hogy a legtöbb fontos témában, kérdőben dűlőre jussunk. Szeretném Alde és konzervatív pártbeli kollégáimnak is megköszönni a együttműködési készséget. Bizonyos műanyag termékek hatásainak csökkentése nagyon fontos és hasznos a jövő és a környezet szempontjából. Azt szeretném, ha az Európai Parlament is belátná, milyen fontos lehetőséget jelent ez, iparaink számára is. Gyakran elfeledkezünk a dolog ezenbeli aspektusáról. A KKV-k, mint sokszor elmondjuk, gazdaságaink gerincét adják. Ezek az vállalatok tudnak a leggyorsabban adaptálódni, igazodni a piac új kihívásaihoz és változásaihoz. Ezért remélem, hogy nem csak segítjük őket, hanem jövőbeli fejlődésüknek is irányt tudunk mutatni hasznos lehet nekünk is, meg nekik is. Ahogy Babaros elmondta, a tudatosság erősítése, a tájékoztatás rendkívül fontos. És itt még van tennivaló, és be kell látni azt is, hogy nem csak az euró korlátozódik a probléma, hanem globális perspektívra van szükség nem állnak meg egy ország határainál a műanyag szennyezés negatív hatásai. Az egyszer használatos műanyagot minden területen, az élet minden területről ki kell szorítani, ha csak nem létfontosságú ezt fenntartani. Csak így tudjuk rávenni a gyártókat, hogy lassan, de biztosan állítsák le ezek gyártását. Persze, mindeközben oktatást, képzést kell nyújtanunk, segítenünk kell az új termékek kialakítását és terjesztését. Köszönöm szépen, Romána! Szocialista árnyék előadó nincs. Most a konzervatív franciák van Lüke. Köszönöm szépen, köszönöm Brian, és köszönöm Kappelasszonynak is, aki jelentéstevőként dolgozta ki az Rekon véleményét ebben nagyon fontos kérdésben. Csak meg tudom erősíteni azt, amit kollégáim elmondtak. Nagyon jól tudtuk együttműködni, és különösen a néppárt, az ALDE képviselő és Kappelasszony vitték előre a munkát. Rendkívül fontos. A közép-jobb vitte ezt a témát a parlamentben. A szocialisták még árnyékadót sem jelöltek, és a zöldek sem nagyon jeleskedtek úgy tűnik mégsem olyan fontos még a környezet. A konzervatívok és a többi középjobb frakció kiváló megoldást talált abban, hogyan tudjuk ezeket a problémákat úgy kezelni, hogy közben nem terheljük túl a vállalatokat, amelyek jelenleg alkalmaznak ilyen műanyag termékeket. Nekem rendkívül fontos volt, hogy arról is figyelemmel legyünk, hogy ne torzítsuk a versenyt, a hazai, vagy EU-n belüli vállalatok kárára, azok javára, akik az EU-n kívül termelnek és importálják, illetve importálják a termékeiket az EU-ba. Tovább kell követni ezt a témát, és a ma este szavazandó véleményben én is értem korrekciókkal, fontos sok jogszabályalkotási aktusról van szó, nagyon nagy várakozással fordul fel a közvélemény, meg kell feleljünk ennek. Köszönöm. Thank you very much indeed, Bernard. Köszönöm szépen Bernnek, belga kollégánk az Alda nevében. Vérnik asszony. Kedves kollégák, kapelasszony, szeretnék köszönetet mondani mindazért a munkáért, amit elvégzett. Akik részt vettek a munkában, mindannyian építő jelleggel dolgoztunk együtt, és ezért elmondhatom, hogy ez a javaslat te élvezi a támogatásunkat. A környezetbe kerülő műanyag egyre nagyobb problémát okoz, ez az emberekre, az állatokra és a természetre körülöttünk egyre nyilvánvalóban káros hatással bír. Ugyanakkor hadd szóljak világosan, a megoldás nem csak a termelők kezében van, hanem elsősorban a fogyasztóknak kell változtatni a szokásaikon. Éppen ezért az alkalomhoz öltöztem, hiszen száz százalékban újra hasznosított műanyag flakonokból készült ez a ruha, 30%-a az óceánból származik. Hölgyeim és uraim, próbáljuk meg mi magunk jó példával előre járni, próbáljuk megmutatni, hogy igenis lehetséges újra hasznosítani a műanyagokat. Role model. Elnök, gratulálunk, kiváló példával jár elő, mindannyiunk számára követendő példa ez. A GUE nevében McCarthy képviselő, a GUE nem kér szót, spontán hozzászólások. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye Ferber úr, örülök, hogy ebben az új hivatalában tisz. láthatom. Vannak módosítóim, ezért reagálok. Vannak műanyaghoz hasonló termékek, amelyek leépíthetőek, lebonthatóak. Ugye ezek mm, keményítőből készülnek, vagy egyéb növényi anyagból, és 3-6 hónap alatt lebomlanak, és ezzel nem jelentenek környezeti terhelést, akár még a komposztra is ki lehet rakni, és kértem, hogy erre kivételt alkalmazzuk. Mégiscsak meglep ez most, hogy az előadó asszony ezeket a kivételeket nem vette figyelembe. Szeretném megtudni, mm, hogy milyennek a háttere, mert ha jól értettem a magyarázatát, akkor itt arról van szó, hogy nem lebontható műanyagról, polietinéről, polipropilénről beszélünk, tehát ezt szeretnénk betiltani, hisz egyszer használatos termékként, vagy legalábbis csökkenteni a használatot, miközben más műanyaghoz hasonló termékek a jelenlegi definíció alá esnének, és ez nem egy jó ötlet, mert innovatív termékekről beszélünk, ahol sok KKV van Európában, akik növényi keményítő segítségével például kiváló alternatívákat kínálnak. Nagyon örülnék annak, hogyha mégiscsak figyelembe lehetne venni ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további a spontán kérdések hozzászólások keretében? Nincs ilyen. Akkor talán Barbarának rögtön megadom a szót. Köszönöm szépen, Brian, mondja az előadó. Nagyon jelentős haladásat sikerült elérni. Köszönöm. Úgy vélem, hogy a vita hevében jött ez így. Nyilvánvalóan lebontható műanyagok vagy termékek nyilvánvalóan nem esnek a tilalom alá, vagy legalábbis a tervezett tilalom alá. Úgy gondolom, hogy nyugodt lelkiismerettel ezt fel tudjuk vállalni, hát ami a te módosítóidat illeti. Gyakorlatilag csak az történhetett, hogy legyen egy olyan norma, szabály, amely még nem létezik. Ezt, ezt figyelembe kell venni. Semmi sem szól az ellen, hogy lebontható anyagokat már most figyelembe vegyük, és ne essenek a tilalom alá. Az arányosság elvével összhangban ezt ki kell venni. Ba, uh, es wurde von den... És az árnyék előadók is elmondták, ez egy fontos téma, amelyel ma foglalkozunk, mert fontos, mert 500 ezer tonnáról beszélünk évről évre, amik a strandokba, a partokra kerülnek az óceánokba, az ökorendszerek, az emberi egészség, az élelmiszerlánc, az élelmezési lánc. Hát engem meglep, hogy a téma iránt egyesek nem érdeklődnek, ezt tudomásul kell venni, ez demokrácia. Azt gondolom, hogy, és bízom benne, hogy a szavazás során mindenki összeszedi magát, és hát és tényleg, hogy csökkentjük ezt a műanyag hulladékot, az envivel is egyeztetünk, igyekeztünk mindenkivel egyeztetni, akiknek fontos ez a téma, akik szívükön viselik ezt, és teamwork keretében egy jó véleményt készítsünk, és Ferber kolléga javaslataival semmi sem egy szembe, hogy ezt pozitívan értékeljük. Sajnálom, ha egy első véleményben itt negatív döntés született, persze ezt pozitívra fordíthatjuk, elnézést kérek, a cél ugyanaz, az eljárás ugyanaz, a nem lebonthatókat fel kell váltani, és innovatív termékre van szükség, hogyha ezek már léteznek, ezek a termékek, akkor ne akadályozzuk, csak azt tudom mondani én is. Köszönöm szépen Barbarának, akkor a hetedik napi rendi pont a hetes napirendi pont az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme, a jól ismert whistleblower témánál tartunk. Miguel Viegas az előadónk, a GUE frakció részéről parancsolja, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni. Nos, a naptár igazából nem segítette a munkánkat, mert persze a nyári szünet megnehezítette a dolgunkat, nem volt annyi időnk, amennyit szerettünk volna ahhoz, hogy valóban széleskörű vitát folytassunk a témában. Azonban egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, legalábbis az én véleményem szerint alapvetően ez az egész téma igencsak konszenzusos, egy irányelvről van ugyanis szó, és megpróbálunk egy közös nevezőre jutni ez ügyben, ami lehetővé teszi, hogy egy mindenki számára elfogadható kompromisszum szülessen. Elpróbáltam törekedni, nem mondom, hogy minden témában sikerült mindenkinek a kedvében járni, de így ez az alapgondolat vezérelte a munkámat. Szerintem alapvetően nem egy nagyon vitatott kérdés ez, és a közelmúlt eseményei azt mutatták, hogy a whistleblowerek, tehát a e, jogsértéseket bejelentők ügyét valahogy mindenképpen szabályozni kell egy irányelven keresztül, hogy ez a jogi űr valahogy megszűnjön. Voltak némileg vitatottabb pontjai is ennek a jelentésnek, de azt hiszem, hogy sikerült egy olyan megfogalmazásra jutnunk, amely a többség támogatását elnyerheti. A legvitatottabb kérdés a hierarchiával függött össze, illetve azzal, hogy a külső csatornák mennyire kellene, hogy hát vegyek a, be, a whistleblowerek belső kommunikációs csatornáit. Nos, a mi alapvető álláspontunk az volt, hogy nagyon sok cégnél a belső kommunikációs csatornák nem biztosítják a whistleblowerek megfelelő védelmét, ezért azt javasoltuk kompromisszumosan, hogy a belső csatornák használatát nem ö, tiltanánk be teljes mértékben, hiszen miért ne lehetne a cégeknek a problémáit házon belül megoldani, de nagyon sok esetben ez egész egyszerűen nem megoldás, nem életképes lehetőség. Ezen esetekben mindenképpen adni kell egy B megoldást a whistleblowerek számára annak érdekében, hogy a leghatékonyabb védelmet megkapják megfelelő módszerrel, tudják a jogsértést nyilvánosságra hozni vagy bejelenteni. Természetesen meg csak abban az esetben, vagy ebben az esetben mindenképpen magyarázatot kell adniuk arra, hogy a belső csatornákat miért nem találták megfelelőnek. Az anonimitás mellett a titoktartás is megjelent. Nem voltunk egy hangúak ez ügyben, az ügyben megegyeztünk, vagy egy véleményen voltunk, hogy fontos a titoktartás, a whistleblower platform mindenképpen meg kell, hogy védje a bejelentő személyiségét, ne derüljön ki róla, hogy pontosan kicsoda, legalábbis ne nyilvánosan. Úgy érzem, hogy az irányelv hatája kapcsán is voltak komoly vitáink. Volt egy, voltak javaslatok, amelyek egy igen kiterjedt listát javasoltak, de aztán ez sikerült csökkenteni, és a hatályt is annak érdekében lehetővé tegyük, hogy a tagállamoknak saját mozgásterükön belül személyre szabott vagy ország specifikus igényeire szabott megoldásokat állhassanak, de ezt is meg tudtuk oldani. Ami a whistleblowerek anyagi támogatását illeti, úgy éreztük, hogy mindenképpen tisztázni kell azt a mechanizmust, amivel vagy amin keresztül ez lehetséges, hiszen ez nyilván attól is függ, hogy az irányelv alapján milyen státuszt kapnának ezek a whistleblowerek, a tagállamoknak a saját parlamentjükön keresztül saját jogszabályokat kell erre vonatkozóan elfogadni. Voltak kérdések, amelyekre elsősorban koncentráltunk, én megpróbáltam minden tőlem tehetőt megtenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb konszenzusra jussunk ebben a házban, természetesen az egyhangúság csak álom, de a döntő többséget remélem, hogy fel tudjuk sorakoztatni a vélemény mögött. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki közvetlenül vagy közvetlen, eh, közvetlen részt vett a munkában. Köszönöm szépen, hogy a frakciók jönnek. Werner Langen a néppárt nevében. Köszönöm szépen az optimizmusát a jelentéstevőnek nem tudom osztani nem volt időnk semmire, hogy arra, hogy valamilyen kompromisszumról beszélhessünk bármilyen formában. Elénk tették, nem volt ülés, zöld héten volt ez, az egész el volt kapkodva, hát lehet, hogy nem igen volt biztosítva a széleskörű vita, és a módosítóinkat nem, meg se vitatták, figyelembe se vették. A legészszerűbb az volna, hogy elhalasztanánk a következő ülésre, és nem ma este döntenénk, hogy intenzíven tudjunk tárgyalni arról, hogy melyek, melyek a kompromisszumok, amelyek éppen esélyvel bírnak a többségre. Ha mindenképpen azt szavazunk, akkor hat pontban ellene fogunk szavazni a kompromisszumoknak. Összefoglalva röviden, egységesek vagyunk abban, a panában és a, a vizsgálóbizottságban, a, és a, azon bírósági ítéletek után, amelyek Luxemburgban születtek, hogy nagyobb védelemre van szükség. Ám ha a zöldek és a szocialisták abszolút névtelenséget kérnek a bejelentők számára garantálva ezt, akkor nem kell védelem nekik több. A védelemnek akkor van észszerűsége, csak hogyha nem névtelenítettek ezek az emberek, ellenkezősebben észszerűtlen az egész. Aztán még egy pont, amit megemlítenék. A bejelentés útja. Ha jelenteni kell a hatóságoknak, bizonyos szolgáltatót be kell tartani, a bizottság által javasolt megoldás szerintünk helyén való ezzel kapcsolatban. Aztán ott a kérdés a, a homályos megfogalmazásokkal kapcsolatban, ennek a szövegben vannak például a 57-es módosító particularly angolul, ugye azt jelenti, hogy eh, hát most mindent jelente, vagy kivételeket jelent, nem világos a megfogalmazásból. Aztán a reflexiókból hallottam, hogy a zöldek négy hatot hétet akarnak, a bizottság három hónapot, erről is kell tárgyalni. Aztán a jelentés korrekciójának lehetősége, hogyha a hatóság részéről, hogyha a hatóság jelentést kap, aztán az, az korrigálhatja a bejelentő később. Ezt nem is értem, hogy mi ez. Aztán a, köte, a, a bizonyítás kötelezettsége ha meg az információ továbbadásának szükségesét illetően hát kinyitjuk az kaput, ajtót, kaput a visszaélés előtt. Emlék vissza a DDR, e, a, volt NDK-ban a stázira, mindent ö, begyűltöttek, és aztán az embereket megzsarolták ö, ö, a, a jó hírnevük tönkretételével a családjuk előtt. Aztán van hat kompromisszumjavaslat, amely kívót számunkra, csak akkor tudjuk támogatni, hogyha ha mind a hatot elutasítják. Még egyszer mondom, a legészszerűbb az volna, elhalasztanánk a szavazást, és végre lenne időnk megtárgyalni. So for the Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták a bizottsági javaslatot üdvözlik. Már régóta kérjük egy ilyen javaslat megfogalmazását, a Paradise Papers és egyebek a, a pénzmosási botrányok után el kell, hogy mondjam, a whistleblowereknek köszönhetjük, a bejelentőknek köszönhetjük, hogy egyáltalán ez így alakult, éppen ezért sikerül haladni Európában. Ez az anyag reméljük javít a helyzeten. A szocialisták és demokraták a tagállami kötelezettségeket tekintve teljesen új bekezdéseket kíván bevezetni. A Panel Tax one Tax two esetében és a hatóságok kötelezettségét tekintve, amennyiben nem működnek együtt, akkor megfelelő módon ö, kell őket készíteni erre, hogy időben felvegyék a kapcsolatot. Ez, ilyen értelemben a kompromisszumosokban is arra törökszünk, lojális, hatékony és együttműködést szeretnénk a tagállamok között. Ez egy legyen egy kifejezett elvárás. Erre van szükség. Szeretnénk a bizalmas kezelést biztosítani a személyes adatok vonatkozásában, és világosá kell tenni ki, ki mikor férhet hozzá ezen információkhoz. Bizalomra van szükség, igen, érzékeny anyagról beszélünk, a gar- az, az, az identitást garantálni kell, csak ez fog működni a whistleblowerek esetében ambíciózus új menetrendeket szeretnénk, erre tettünk javaslatot, mikor kell lépni és milyen jelentésekre van szükség egy hét határidővel. A visszajelzést és az első konkrét eredmények vizsgálatát négy héten be kell tenni. És reméljük, hogy más frakciók is tudják ezt tá- mm, képviselni, de tartok egy kicsit attól, hogy nem szerezzük meg a többséget. Gratulálunk az előadónak, és abban bízunk, hogy sürgető anyagként ezt el tudjuk fogadni a bejelentői rendszer érdekében mint Európában. Eh, mit Werner Langen is mondta, egy jobb folyamatot szeretnénk, tehát a két hét kevés. Köszönöm szépen, ez parancsoljon. Köszönöm az előadónak a fáradozását, hogy egyensúlyt teremtsem de a módosítók mennyisége 183 még arra emlékeztet, hogy eh, itt azért fontos eh, lépések lenne szükség a whistleblowerek védelme értekében. Ez egy vélemény, ezért úgy gondolom, hogy a hatáskörünknél kéne maradni itt a szakbizottságon belül. Mindenek előtt a gazdasági és pénzügyi aspektusokat kéne megvizsgálni ezen a területen ezt konkrétan az arányosság esetében említjük fel a bejelentői rendszerek működtetése esetén, és azt gondolom, hogy az anyagnak a legfontosabb ágazatokra kell fókuszálnia, nem lehet itt egy általános mindenkire illő rendszert bevezetni. Egyébként örülök, hogy az én módosítom is megjelennek. Itt szeretnénk ezzel az összefüggésben a pénzügyi szolgáltatások témáját is vizsgálni. Én támogatom a bejelentők védelmét, és hát ilyen értelemben ezt a jelentést is, de azért azt hiszem, hogy haladni is kell vele. Épp ezért azt javaslom, hogy tartózkodjunk, mert azért nagyon különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Zeller úrnak ezt az de nem kért szót, akkor visszaadom a szót az előadónak. Bocsánat, nem, van itt még valaki. Mali. Egy perc, oké, ha rendben van. Mindent el fogok követni. Köszönöm szépen. Miának ezt a munkát. Langen úrra szeretnék reagálni. Igen, ott voltak viták természetesen, és menetrenden ezt szerepeltettük is, de hát azért egy véleménynek haladnia kell. Nagyon támogatjuk a kompromisszumokat, amit az előadó készített. Mindenek előtt a hatály vonatkozásában a whistleblowing nem csak a munkáján fordulhat elő, hanem általában is a köz- és magánszektorban is ezt figyelembe kell venni, és ez, itt garanciákat kell kiépíteni a törvényi szinten úgy gondolom, hogy a megfelelő csatornákat is védeni kell. Először belső keretek között kell a bejelentést megtenni, de hogyha ez nem működik, akkor kifelé is jelenteni lehet, vagyis a whistleblower tevékenységet ilyen értelemben kell értelmezni. Itt vannak történelmi tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy a bejelentőket megbüntették, felléptek ellenük, akár a családjuk ellen is. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy bizalmas, anonim adatkezelésre van szükség a személyes adatok vonatkozásában. Annak módosítaink a feedback-el a visszajelzéssel kapcsolatban itt alapvető fontosságú ö, ö, információkat meg kell adni neki, hogy mire használják az ő általuk gyűjtött információkat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a néppárt gondolja végig, hogyan tudja támogatni ezt a véleményt, azt hiszem nagyon kellemetlen lenne, hogyha most a történelem rossz oldalára állnának a néppártiak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Visszaadjuk a szót az előadónak. Muito rapidamente. É evidente que... Köszönöm szépen. Tényleg csak gyorsan, akkor fussunk végig ezen. Valóban nem volt ideális a menetrend Technikailag sem volt lehetséges több árnyékelőadai ülést rendezni az említett okok miatt. Elmondtam korábban, de elmondtam még egyszer, fontos, hogy felnőjünk a az állampolgárok vállalkozásaihoz. Mindenki emlékszik arra, hogy tragikus körülmények között haltak meg többen, vesztették életüket többen, emiatt mindenképpen szabályozni kell ezt a területet, tovább nem halogathatjuk a döntést. Egy irányelvről beszélünk egyébként is, kollégák, tehát ne felejtsük el, hogy egy irányelv, amely közvetlenül nem alkalmazandó, azért egy nagy mozgásteret enged a tagállamoknak. Az Európai Parlament, hogyha ezt elfogadja, akkor az fontos, mindenképpen fontos üzenet vagy jelzés a részünkről. Tehát egyértelmű üzenet ez, mégis lehetővé tesszük, hogy a tagállamok saját ízük szájuk íze szerint szabályozzák ezt a kérdést, hiszen egyelőre egy óriási joghiányban vagy űr. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most pedig a szavazásra kell áttérnünk, ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. Szeretném még egyszer kérni, hogy a jelentéstevők, bejelentőkre vonatkozó jogszabályalkotási javaslatot halasszuk el a szavazást, mert igazából nem volt lehetőség a kompromisszumok megtárgyalására és arra, hogy megoldásokat találjanak. Ez tehát a hivatalos kérésem. A következő ülésen napoljuk el a szavazást. Van elég időnk úgy is, nem? Thank you. Uh, I understand. Köszönöm szépen ahogy az sajnálatos módon gyakran előfordul, véleménytervezetről van szó, ezért a többi szakbizottság, az illetékes szakbizottság naptára megköti a kezünket, és fennáll a lehetősége annak, hogy ha túl későn szavazunk meg, akkor egyáltalán nem veszik figyelembe a véleményünket. Ezért attól tartok, mm, nagyra becsült kollégám, hogy mindenképpen szavazásra kell ezt bocsájtanunk, még akkor is, hogyha hát, hogy igaza van, jobb lett volna, ha több idő áll rendelkezésünkre. Jó. Azt javaslom, nem tudom, hogy kell -e egy technikai szünet, remélem, hogy nem, akkor szavazzunk, ezért mindenkit kérek, hogy egy teszt szavazást végezzünk el, mindenki helyezze be a szavazókártyát, teszt szavazás. Any? Still three members, two members that have put the voting card have now everybody, now... Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát végre valahára úgy tűnik. Jó, tesz szavazást lezárom, és megállapítom, hogy szavazóképesek vagyunk. Kezdjük talán az elsővel a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciás követelmények. Markus Ferber előadója M kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 9-es módosítót elektronikusan, szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Megállapítom, hogy elfogadtuk. 20-18 arányban P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. F A mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. G A kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum GA, bocsánat, tehát GA nem, először a G. A G-ről még nem szavaztunk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító. Szóbeli módosítót nyújtottak be a zöldek. Valaki ellenzi ezt? elegen ellenzik. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem volt elég idő ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük, és ez nem testületi eh, ellenzés a szobeli módosításhoz, volt elég idejük, hogy ellenőrizzék. E, bocsánat, I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette nem tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 294-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 295-ös mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum szobeli módosítóval bővítve mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A bizottság így módosított javaslatának egészéről szavazunk név szerinti szavazással. Jaj, bocsánat! Ma nagyon nem vagyok összeszedett. Tudják miért? Más színnel szokták kinyomtatni ezt. Van fehér, szürke, fekete. Szerintem az eredeti színezést használjuk, mert így akkor az én hibám 37-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 38-as mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 1-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 4-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 53-as mellette ellene ellenőrizzük. Az 53-asról szavazunk elektronikusan. Vote is closed. Szavazást lezárom nem fogadtuk el, 23-ról 18 arányban elvetettük, 54-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 55-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, szerintem ugyanezzel az arányjal, de hogyha elektronikusan ellenőrizni szeretné, jó legyen, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el, 22-12 arányban elvetettük, 56-os mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A bizottság javaslatának egészéről így módosítva elektronikusan szavazunk, név szerint. Szavazást megnyitom. Még egy kollégát várunk, szavazást lezárom. 33-8 arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk. Az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szavazunk, szintén elektronikusan és név szerint. Szavazást lezárom. 34-8 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, és lépjünk tovább a következő részre. Investment firms. A következő befektetési vállalkozások prudenciális a 30-as módosító okafogyottá vált. A Q kompromisszummal kezdjük, mellett ellene tartózkodás elfogadva, A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös júri mellette mellette támogatja a szocialisták? Mellette elfogadva, 16 júri mellette ellenetartozás elfogadva, 36-os mellette ellenetartozkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellenetartozkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellenetartozkodás elfogadva. Júri 22-es mellette ellenetartozkodás elutasítva. 23-as mellette a Júritól megint elfogadva. Júli 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Júli 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. Júli 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. Júli 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-as módosító mellette ellene nem látom a zöldeket. Van álláspontjuk? Zöldek. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is... Lezárom. Elutasítva. 22-20 arányban. Okafogyót. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hol a vége? Nyolcadik oldalon IA mellette ellene tartózkodás. J kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva. K kompromisszum elfogadva. L kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva. 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 181-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 181-est, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 23-21 arányba. 182-es mellette. Ellene. Nem látom át a helyzetet, akkor ellenőrizzük. Inkább mellette vannak, de lezárom, elutasítva 22-6 arányban Júri 50-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 183-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 184-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, Júri 51-es mellett ellene, ellenőrizzük az 51-est. Megnyitom. Ah. Lezárom. Elfogadva 24-16 arányban. N kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadva O kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadva P kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadva Júri 1-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadva Júri 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es és 3-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 15-ös mellett ellentartózkodás elutasítva, Júri 4-es mellett ellentartózkodás elfogadva, Júri 5-ös mellett ellentartózkodás elfogadva. Júri 6-os mellett tartózkodás elfogadva. 1-es és 17-es mellett tartózkodás elfogadva. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, Júri 7 mellett ellene tartózkodás elfogadva, Júri 8-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, Júri 9-es mellett ellene tartóz, ellenőrizzük a 9-est. Lezárom a szavazást. Döntetlen, ez azt jelenti, hogy elutasítva júli 10-es mellettelen tartózkodás elfogadva, júli 11-es mellettelen tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. júli 12-es, ezek megegyeznek. 23-as mellette ellenem. Alde, megnyitom a szavazást, jó? Nem értettem pontosan. Huszonhármas. Döntetlen, elutasítva. De ellenőriztük. 24-es, mellettem letartózkodás. Elutasítva. 25-ös, okafogyott. Jó, igen. A hármashoz melletted 27-es. Ez mind okafogyott volt. 27-es mellette ellenőrizzük a 27-est. Lezárom. Elfogadva Júri 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene ellenőrizzük. 28-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 29-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. R kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 4-es mellette ellene a négyest ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 24-19 arányban a bizottsági javaslat módosított formájáról szavazunk név szerint. Megnyitom. Lezárom. 35-9 arányban nincsen tartózkodás. Az intézményközi tárgyalások megkezdésére a mandátum, megnyitom a szavazást, név szerint megint egyszer, lezárom, 35-9, nulla tartózkodás, gratulálok az előadónak, tovább lépünk. Ne. Véleménytervezet műanyag termékek környezeti hatásának csökkentése, Barbara Kappel az előadó, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Rendben. Lezárom a szavazást. 43 a 10 ellen, elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodunk. Elvetettük. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodunk. Elvetettük. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodók. Szerintem ugyanaz a többség elvetette, mint ezt másikat. 87 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük, visszavonták a következőt, 88 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük, 89 mellett eltartózkodók elvetettük, 90 mellett elvetettük, elvetettük, 20-as mellette ellene tartózkodók elvetettük, bocsánat, 92-es mellette. Visszamegyünk a 92-es mellette ellene tartózkodó. Elvetettük 20-ról szavaztunk már. A 20 már szavaztunk. Ismételjük meg. Akkor a 20-asra megint szavazunk. We... No, 93 is 93 os visszavonták. A mi listánkon a 93-as visszavonta a beterjesztője. Igen, igen. Elmondom még egyszer. 93-as visszavonták, 20-asról szavazunk. Igen. Kérte valaki, hogy szavazzunk megint, úgyhogy megtesszük. Mellette ellene tartózkodó, elvetettük. Dénes kompromisszum már nem szerepel, így aztán szóbeli módostól szavazzunk, a 78 95 és mellette ellene tartózkodók elvetettük most szavazunk. Az eredeti 94-es, mert mellett eltartózkodok. Elvetettük. 95. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. A 95-öst megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 96-ról szavazunk. Igen mellette ellene tartózkodók elvetettük. 97 mellette ellene. Nézzük meg éppen a 97-est. Elutasítottuk, világos. Lezárjuk. Igen, igen. 98 mellette. Ellene. Tartózkodók. Maga mellette van. 98 megnyitom az előszavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 99 mellette. Ellene Nézzük meg a 99-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Döntetlen, elvedettük 21-21 ellenében. Százas, mellette, ellene. Tartózkodunk, elvetettük, 19 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 101 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 102 mellett ellen tartózkodók elvetettük, 103 mellette ellene. Nézzük meg. Szerintem elvetettük, de nézzük meg. Lezárom. Elvetettük. 105 mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk 104 mellett ellene tartózkodók. Elvetettük 106 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk F kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 22-es módosító. Hol van? 22-es mellette Elvetettük. 108 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Nézzük meg géppel a 108-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 109 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 23-as és 110-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 25 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük 106 mellette, 26 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk 27 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 112 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, elvetettük, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 114 ugye? Emellett ellene tartózkodók elvetettük, így kompromisszum mellette alde mellett ellentartózkodók. Elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Nem. Egy. Mellette. Ellene. Nem látom a szemeket. Megnyitom az egyesre adó előszavazást. Lezárom. ...119 és 120 visszavonásra került. Bocsánat. Tehát Kettes módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 43 mellette ellene. Ta, nézzük meg a 43 most megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. K kompromisszum mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 47-es módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 6-os módosító mellette ellene tartózkodók. Elvetett elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük, 51 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 52 mellette ellene ta- nézzük be az 52-essel, mi lett, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nem kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodók elvetettük, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-as mellette ellene. Nézzük meg a 60-ast, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 61 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 62 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 63 mellett ellene tartózkodók. Elvetettük. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük a bizottság javaslata egészében. Módosítva név szerint szavazunk róla, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 25 mellette, 19 ellen, egy tartózkodással elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig szavazunk a tervezetről mennek témája a bejelentő személyek, Miguel Viegas a szerző. A kompromisszum mellette ellene ellenőrzik elektronikusan a szavazást. Megnyitom. Szavazást lezárom, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene ECR-t nem látom, ellenőrizzük elektronikusan e kompromisszumról, ugye? Még mindig. Szavazást lezárom elfogadtuk 26-19 arányban, F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük a G kompromisszumot elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 23-18 arányban elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, I kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 171-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, mondjuk, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Szavazást lezárom. Valóban elfogadtuk. 22-15 arányban 8 tartózkodás mellett. K kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. L kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 193-as mellette ellene tartózkodik. Hm, hm, ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. 21-21, ez egyenlő, akkor nem fogadtuk el. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 201-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 205-ös mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 206-os mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. 206-osról. 206-osról szavazunk. Szavazást lezárom. 20-23 arányban elvetettük 22-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan, szavazosan, szavazás. Megnyitom, gondolom ugyanaz lesz az arány, de hát mégiscsak szoros volt. Szavazást lezárom. 22-22, akkor nem fogadtuk el. 23-as mellette, ellene tartózkodik. Nem láttam a kezeket, ellenőrizzük elektronikusan szavazást. Megnyitom. Vote is closed. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el 22-19 arányban. N kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 27-est is elektronikusan. Szavazás lezárom, elfogadtuk 25-17 arányban, O kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene. 38-ast ellenőrzzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 40-es mellette, ellene. A 40-est ellenőrizzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el, 23-21 arányban. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene ellenőrizzük a 42-es szavazást. Megnyitom. Vote is closed. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el 23-21 arányban, 43-as mellette, ellene tartózkodik. Néppárt mit mond a 43-asra? Ellenzi, akkor nem fogadtuk el 45-ös mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 44-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 46-os mellette, ellene tartózkodik. Jó, akkor a 46-ost ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Azt hiszem, igen, elfogadtuk, szavazást lezárom. Valóban 29-12 arányban, 47-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 48-as mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 49-es mellette ellene ellenőrizzük a 49-est akkor elfogadtuk, de hát most már mindegy, ellenőrizzük akkor elektronikusan. 33-10 arányban 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 42-es mellette, ez értelmét veszti, 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette. A GUE mit mond a 46-osra, kérdem. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 60-as mellette. Ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan. Lehet, hogy én látom rosszul, de mintha változtak volna a, az arányok. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el 22-21 arányban, szorosan tehát, de nem fogadtuk el. 59-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 61-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 62-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Q kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 68 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 70-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 3-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 71-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 73-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 74-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 75-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 76-tól 83-ig blogban szavazhatunk, nem mondják egyhangúan, 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, akkor 77-től 83-ig blogban mellette ellene ellenőrizzük. Elektronikusan szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el, 23-21 arányban. Akkor a 85-össel folytatjuk mellette, ellenet tartózkodik, ellenőrizzük a 85-öst, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom elfogadtuk 24-21 arányban, 87-estől 90-esig blokkban mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 91 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 92-es mellette ellene a 92-est ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom, elfogadtuk. 5-ös és 93-as együtt mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 94-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 95-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 906-ostól 102-ig blogban 96-ostól 100-ig blogban mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 100-as mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 101-es mell... Akkor 100-tól 102-ig? Uh, Százasról szavazni kell, mert nem volt világos. Tehát százas mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 101-es és 102-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított szöveg egészéről név szerint elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. The vote is closed. Szavazást lezárom. 24-15 arányban 7 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Now. Most pedig, kedves kollégák, átadom az elnöki posztot az Econ Femme együttes